Dear colleagues, good afternoon everybody. I will... Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalják el a helyüket. El kell kezdenünk a munkát. Avramopoulos biztos van itt ma velünk ma délután. 16.35-kor el kell mennie legkésőbb, úgyhogy el kell kezdenünk a munkát azért, hogy haladjunk. Az új bizottsági javaslat a június 7. javaslat végrehajtásáról cserélünk eszmét. Először a biztos fog hozzánk szólni, Azután megadom a koordinátoroknak a szót, aztán pedig ismét a biztos kapja meg a szót. Egy szóval először Avramopoulos biztosnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselő, képviselők, igen, tisztelt hallgatóság, nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek, három és négy és fél hónap elteltével. Akkor folytattuk le a legutolsó struktúrált párbeszédet januárban. Ez lehetőséget ad számunkra arra, hogy egyrészt az új jogsz, jogalkotói kezdeményezésekről eszmét cseréljünk, az előrehaladást, és arról is beszélhetünk, hogy mit kell tenni. Először is a migrációs kérdésről és a menekült válságról szeretnék beszámolni. És tájékoztatni szeretném önöket az EU-Törökország megállapodás végrehajtásáról. <clears throat> Ezekről a kérdésekről múlt pénteken a BIUT tanács, a Belis Igazságügyi Miniszterek tanácsa cserélt eszmét, a bizottság pedig egy második végrehajtói jelentést adott közre az EU-Törökország megállapodás. Nagyon nagy kihatása volt a migrációs áramlatokra, jelentősen, drasztikusan csökkent a beáramló migránsok száma, de a befogadói kapacitás még mindig problémás a hotspotokban. Bár megduplázódott a hotspotok kapacitásom, több tízezer potenciális jelölt vár még eh, Oroszországban és Görögországban. Annak érdekében, hogy a tagállamok között jobban, me, jobban megosszuk a felelősséget, a tagállamoknak gyorsabban kell az Oroszországból és eh, Görögországba való allokációt eh, végrehajtani. A Törökországból az Európai Unió irányába való um, áttelepítési intézkedések jelentős előrelépéseket értek el. A Lesboson lévő maradt szír állampolgárok um, befogadását is fel kell gyorsítani. A másik szigeteken lévő szírek és a nem szír menekültek kérvényeinek elbírálását is prioritásos um, kérdésként kell kezelni, Görögország teljes támogatásunkban bízhat. Minden, mindezen erőfeszítéseinkben szorosan együtt kell működnünk a harmadik államokkal, felhasználva minden lehetőségre álló ö, eszközt a visszatérítés és a visszafogadás tekintetében. Nem business as usual a helyzet, bár sok partnerünk, többek között azok is, akik közvetlen támogatásunkra számítanak, nem felelnek meg kötelezettségeinek, hogy visszafogadják az állampolgáraikat. Az elmúlt plenáris során lehetőségünk nyílt arra, hogy megfoga, megvitassuk a bizottság migrációra vonatkozó külső dimenzióról szóló közleményét. Reméljük, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács is támogatni fogja a bizottság által felvetett új megközelítést. A bizottság készen áll arra, hogy ezt az új koncepciót végrehajtsa. Ezzel párhuzamosan folytatnunk kell koordinált erőfeszítéseinket, hogy az embercsempészek hálózatát felszámoljuk, akik a legkiszolgáltatottabb emberekkel élnek vissza meg szeretném köszönni a parlamentnek folyamatos támogatását ezen a területen. Az embercsempészettel összekapcsolatva és a parlament legutolsó embercsempész szert elleni fellépés gender perspektívája kapcsán elfogadott parlamenti állásfoglalást is figyelembe kell venni. Persze az EU külső fellépésében is figyelembe kell venni az embercsempészek elleni harcot. Rá szeretnék térni átfogó megközelítésünk másik fontos elemére, ez pedig a közös európai menekültügyi rendszer. Ennek az első részét május 4-én mutattuk be. Eljött az ideje annak, hogy egy még átfogóbb rendszer dolgozunk ki, majd a közös szabályokon nyugszik, és a felelősségek fair megosztása. A Dublini rendszer reformjára teszünk javaslatot, az Eurodac megerősítésére, valamint az EASO igazi európai ügynökségre, menekültügyi ügynökségé való átalakítására teszünk javaslatot. Azáltal, hogy így járunk el, fontos lépést teszünk a megfelelő irányban. Európai szintű struktúrákat hozunk létre, melyek segítségével egy átfogó rendszert lehet elfogadni. Számítok Wikström, Kirkop és Niedermüller urak támogatására, akik eh, jelentéstevők, illetve számítok az árnyék jelentéstevők támogatására, és annak érdekében, hogy a fontos dossziékot simán elfogadja a tisztelt ház. Szintén becsvágyó eh, célkitűzés eh, a júliusi napirendre került, a bizottság nagy lépéseket tett a harmadik állampolgárbeli, há, államokbeli állampolgárok integráció érdekében, és a szociális és gazdasági integrációjuk érdekében is. Meg szeretném köszönni a múlt kedden az új integrációs akcióterv kapcsán lefolytatott eh, termékeny vitát, valamint eh, az új irányelv reformjáról szóló vitát. Ez a reform segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy magasan képzett harmadik államok beli állampolgárok jöjjenek országaikba, így segítve a szakértel, szakértők és magasan képzett munkavállalók hiányát. Ez a legális migráció hosszú távú stratégiájába integrálódik. Múlt héten világosan fogalmaztam ezzel kapcsolatban a tagállamok érdeke, minnyájunk érdeke, hogy létrejöjjön az a politikai szándék, melyel a legális migrációt és az integrációt párhuzamosan végre lehet hajtani, úgy, hogy ezen felül a menekült válság közvetlen igényére is válaszoljunk. Ezzel az Európai Uniót szociálisan és gazdaságilag is megerősítjük. Az egyik téma, amelyet nagyon fontosnak tartok, és tudom, hogy ezzel a legtöbben egyetértenek, az, hogy a Schengeni térség integritását megőrizzük. Remélem, hogy sikerül majd hó végére megállapodást létrehozni, ez Európai Határ és Partvédelmi Egység felállításáról. Az Európai Ügynökség az Európai Unió határait védi majd, annak érdekében, hogy jobban lehessen a migráció tekintetében fölépni és az Európai Unió belső biztonságát megteremteni. Így lehet majd egyben ugyanakkor a Schengeni zónán belüli szabad mozgás elvét is megvédeni. Köszönöm szépen. A dossziék előadóinak és a frakcióknak a támogatást, akik e szoros menetrendben is együttműködtek velünk. Röviden most szólni szeretnék a vízum felfüggesztési mechanizmus, illetve a vízum liberalizáció kérdésére Grúzia, Ukrajna, Koszovó és Törökország állampolgárai tekintetében. Az első javaslat tekintetében a vita jól halad. Üdvözlöm azt a prioritást, amelyet a dossziének a parlament adott. Bizakodó vagyok abban, hogy a felfüggesztési mechanizmusban megállapodás jöhet létre a két társ jogalkotó között mindenfajta késedelem nélkül. Ugyanakkor az új felfüggesztési mechanizmusról szóló vitánk nem szabad, hogy megakadályozza vízumliberalizációs munkát. Nagyon sajnálom, hogy e tekintetben, Grúzia tekintetében általános eh, megközelítést a tanácsnak nem sikerült elfogadnia. A vízum liberalizáció kérdését eh, az egyes országok tekintetében egyéni eredményeik alapján kell eldönteni. Ugyanakkor eh, látom, hogy a tanács ülés soraiban megakadt a dosszié vitája, és számítok az önök támogatására ugyanakkor. a Kanadával és az USA-val való vízum reciprocitás, vagy kölcsönösség tekintetében. Morász elnök úr levelét ebben a témában megkaptam, tisztában vagyunk a jogi kötelezettségeinkkel. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, ahogyan a közleményükben kihangsúlyoztuk, hogy a véverek vagy bízummentességek hiánya milyen negatív kihatással jár. Az Egyesült Államok minisztériumának képviseletével június másodikán tárgyaltunk erről a kérdésről, John McKellen kanadai migrációs miniszterrel is megvitattuk ezt a vitát. Szándékom az, hogy legmagasabb szinten folytassuk ezt az eszmecserét. teljes vízum reciprocitásra törekszünk minden EU tagállam számára, mind az USA, mind a Kanada tekintetében. A partnerek megállapodtak a megfelelő biztosítékokról, és ez elősegíti véleményünk szerint a munkát. A biztos együttműködés keretét létre kell hozni, és így kell előre haladni. A belső biztonság, egy EU tagállam biztonsága az egész EU, az egész Unió belső biztonságát jelenti. A jövőben világos prioritásaink a következőek. Meg kell erősíteni és javítani kell az információcserét össze kell kapcsolni biztonsági adatbankjainkat, biztosítani kell, hogy a biztonsági szakértők az egész unióban ugyanazon unió információval rendelkeznek, mint kollégáik a másik tagállamokban. Ebben a biztonsági én segítek szívesen. Szóval ebben a biztonsági közegben az Európolnál dolgozó eh, Európai Terrorizmus elleni központ lesz az információ megosztás központja, a kockázat becslés kock, eh, központja, valamint az operatív koordinációs központ. 2016-ban további forrásokkal látjuk el ezt a központot. Az önök segítségével és hozzájárulásával az Európol egy új jogi keretet kap, és jobban képes megfelelnie az előtte álló kihívásoknak. Az EU PNR irányelv már a valósággá vált. Ezt az irányelvet teljes egészében is minél gyorsabban végre kell hajlani. Nem fáradok bele, hogy erre emlékeztessem a tagállamokat. Támogatjuk a tagállamokat minden módon a végrehajtásban, szakértőink pedig már felvették velük a kapcsolatokat. A fegyverek, kézi fegyverek kapcsán a tanács az általános megközelítést elfogadta, és amint az INTA szavaz, a háromoldalú tárgyalás megkezdődhet. Ne felejtsük, hogy ez a kérdés, a kézi fegyverek szabályozásának kérdése egyben belső piaci kérdés, másrészt pedig a polgárok biztonságának kérdése, az orlandói mészárlás ismét felhívta erre figyelmet. A fél automata katonai kézi fegyverek eh, nem szolgálják eh, a vadászok eh, munkáját. A kalasnyikovokat vagy az AK-47-eseket be kell tiltani civil használatban. A civil használatban az AK-47-es vagy a más gyors tüzelő fegyverek kizárólag a tömegmészárlások végrehajtására alkalmazhatóak. Számítok a parlament támogatására ezen új irányelv végleges szövegének elfogadásában. Ahogyan számolok önök támogatására és Holmeyer asszony támogatására is, abban, hogy a terrorizmus elleni irány, ter, antiterror irányel valóban segít majd a terrorizmus elleni harcban. Ha jól értem, jövő héten a Liba egy tárgyalási mandát, Libe egy tárgyalási mandátumot fogad el. A becsvágyú célkitűzésünk itt is nagyon fontosak, főleg, hogy megakadályozzuk a terroristák EU-n belüli utazását, valamint az Európai Unióba való visszatérésüket. Ami pedig a kábítószer elleni politikát illeti, az új megközelítés a pszichoaktív anyagok tekintetében az önök napirendjében van, amelyet a holland elnökség dolgozott ki. Nos, e tekintetben a tanácssal és a parlamenttel szorosan együtt szándékozunk működni, hogy megállapodásra jussunk. Visszatekintek az elmúlt öt hónapra, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind a biztonság, mind a többi kérdésben előrelépéseket értünk el, bár sürgető a helyzet. Egy stabil, krízisnek ellenálló rendszert építünk ki a bevándorlás területén, megerősítjük a külső határok védelmét, ugyanakkor próbáljuk a legális bevándorlást eh, szabályozni, próbáljuk megerősíteni az állampolgárok biztonságát, és a béli tudásukat, hogy szabadon utazhatnak a Schengeni zónán belül, megpróbáljuk e célok között a megfelelő egyensúlyt megtalálni. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a Libében és a plenárison zajló vita felhívja az európai állampolgárok figyelmét arra, hogy európai választ kell adni ezekre a kihívásokra az elindult, az megkezdett úton kell tovább haladnunk. Még egyszer köszönöm a parlament erőfeszítéseit, és folytassuk a között munkát, közös munkát tovább. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Köszönöm ezt a bevezetőt. Ahogyan ezt már az elején is említettem, először a biztosokat hallgatjuk meg. Engel urat kérem meg, és aztán Szolmára urat, hogy elkezdjék ezt a kört, és ez után pedig végig fogunk menni a listán, a jelentkezők listáján, akik szeretek volna felszólalni. Gion, Revodalon, Fájon, Kinicsi Gomez, Niedermüller, Post, Vajdemolcer, Schellner, Intvel. Ezek a nevek koordinátor nevek voltak, és az a kérésem mindannyiukhoz, hogy próbálják meg két percre szorítani a felszólalásukat, hogy ilyen formában megkapjuk a válaszokat. Engel úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, ahogy a megtisztelő nevét, hogy, hogy biztos, biztosoknak nevezett minket, talán a koordinátorokkal keverte ezt össze, persze örömmel vállalnék egy biztosi széket is. Természetesen hálás vagyok a biztos úrnak is, hogy itt van, és nem szeretném azonnal elfoglalni az ő helyét. És most franciául beszélnék, hogy meglegyen a nyelvi sokszínűség. Nos, már volt alkalmam arra, hogy nem igazán arra, hogy ellent mondjak önnek a plenárison a legutóbbi alkalommal, de mégiscsak némi aggályomat hangoztattam az új menedékügyi rendszer, felülvizsgált rendszer alapján, kapcsán. Fontos a szolidaritás alapelvét megtartani, de azt is tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban csúfos kudarcot vallottunk együtt. Ugye bármilyen számot lehet említeni a menekültekkel kapcsolatban, de csak ebből a több millióból néhány ezret tudtunk relokalizálni. És nem hiszem, hogy ennyire nagy szakadék kell, hogy legyen az alapelv és a tagállamok tevékenysége között. És itt nagyon olyan gondolatot szeretnék elmondani, amit az egész frakción képvisel. Talán jobb lenne, hogyha az egyes tagállamok maguk járnának el, de természetesen ez önáll, az nem lehet, hogy a tagállamok külön járjanak el, az nem lehet, hogy vannak olyanok, akik ezt az egészet kifizetik, és néhány tagállam egész egyszerűen nem akar részt venni ebben az egész folyamatban, és ez a menekültekre, a, a, az egész folyamatra vonatkozik, hiszen olyan helyzet állt elő, ahol már rendkívül egyensúlytalan a helyzet alakult ki, koncentrált helyek alakultak ki, és ez a helyzet nem változik. És hogyha ez, hogyha úgy járunk el, ahogy eddig, akkor ebből semmi nem lesz. És van még egy megjegyzésem, biztos úr, ezt is elmondtam már a legutóbbi alkalommal, amikor bemutatta a bevándorlás itt rendszerét, és hogyha megnézem most Kínát, illetve az afrikai országokat, jobban támogatjuk őket, mint a saját területünket, de ennek semmi értelme nincsen, és nem hatékonyan járunk el, és ön is tudja a külkapcsolati viszonyok felelőseként, hogy ezt azért nagyon át kellene gondolni, az egész rendszer nem működik, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy mit csinálnak ezek az országok, és, és be akarunk avatkozni az ő tevékenységükbe, ez biztos, hogy nem hoz eredményt. Egyszerűen Afrika nem tartozik a kompetenciánkba, hogyha ez hogyha nem megfelelő módon csoportosítjuk a forrásokat és a kiutasításokat, nem eszközöljük, akkor nem járunk sikerre. Például vegyük, vegyünk egy nigériai menekültet, egy óriási, többmilliós lakosságú országból, ezekben az országokban ö, nem le, ezekben nem lehet visszaküldeni ezeket a menekülteket. Kérem mindenki két percre szorítkozzon, mert nem lesz idő a válaszokra. Sziper asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Abramopoulos biztos úrnak is ezt a bemutatót. Néhány pontra szorítkoznék, lenne egy első megjegyzésem. A legutóbbi napokban és hetekben sokat dicsértük Törökországot azért, mert számos menekültek befogadtak, de Sajnos nem tudjuk ugyanezt a dicséretet elmondani a tagállamainkról, hiszen számos tagállam nem működik együtt, és hogyha ez így marad, akkor elszalasztjuk azt a lehetőséget is, hogy szavahihetően tárgyaljunk a harmadik országokkal is a menekültek felvétele kapcsán, hiszen mi magunk jó példával nem igazán járunk el, és ezért azt remélem, hogy az áthelyezés kapcsán előrelépés történik a következő hetekben, de az a, a relocation és a resettlement kapcsán is, és Törökországgal kapcsolatban azt terveztük, hogy egy egy az egyes rendszert alakítunk ki, minden egyes visszaküldött menekültért egyet átveszünk, de természetesen ez nem mindenkire vonatkozik, aki Törökországból Görögországba érkezik miért csak Szíriában gondolkodunk. És a második kérdés, hogyha mindenkit visszaküldünk, aki Törökországból Európába érkezik, akkor ez hogyan felel meg az egyes vizsgálatok logikájának? Ez az európai joggal és a menekültügyi kötelezettségeinkkel összhangba hozható ez az általános visszaküldés? És van még egy kérdésem, a következő átdolgozott menekültügyi irányelv kapcsán. Ezek az eszközök teljesen újak, még semmit nem ültettünk át ugye a gyakorlatban. Az a kérdésem, hogy azt lehet-e biztosítani, hogy a bizottság javaslatainál további harmonizáció keletkezik majd, de nem hígítjuk föl a normáinkat, a standardjeinket. És még egy vízum politikai megjegyzésem lenne a vízum reciprocitás kapcsán, különösen az USA-val. A kérdésem az az, hogy ezt tényleg meg akarjuk szüntetni ezt a vízum felszabadítást, hiszen ennek óriási gazdasági következményei lennének. Nekem mindig, én mindig azt mondom az USA képviselőinek, hogy igen, itt van egy probléma, de a probléma önöknél van, és kérem, beszéljék ezt meg otthon, és önök is tartsák be a vízum reciprocitás követelményeit, és azt remélem, hogy a bizottságnak is világos az álláspontja az USA-val kapcsolatban, és, a, és itt valamilyen előrelépés történik a reciprocitás tekintetében. Kirkofur következik, köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. Mindig nagyra értékeljük, hogy eljött. Köszöntjük a körünkben. És köszön, köszönjük ezt az őszinte eszmecserét is. Természetesen világos az mindannyiunk számára, hogy óriási jelentőségű döntéseket hozunk meg jelen pillanatban, hiszen nagyon komoly kihívásokkal terített korszakot élünk meg a biztonság tekintetében és a menekültügy tekintetében is. Biztos úr, azt hiszem, hogy az Egyesült Királyság a közös források és érdekek része, és mi szeretnénk részt venni a megoldás kialakításában. A legutóbbi BIUT tanács után egyetértek azzal, hogy az információs rendszerek interoperabilitása alapvető fontosságú a biztonságunk szempontjából, és hálás lennék azért, hogy ha biztos úr részletezné ezt a területet, milyen lépéseket terveznek a jövőben ezzel kapcsolatban. Az, a, a Eurodac dossziét én fogok felelni, és már most én vagyok a jelentéstevője az ECRIS-nek, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezeket a rendszereket összekapcsoljuk, és fontos az, hogy ezek nem izolált, a többi rendszer se legyen izolált, és most a migrációval kapcsolatban az Európai Uniós és Törökország közötti újra ö, visszafogadási egyezmény kapcsán az a kérdésem, hogy mikor lesz ezzel kapcsolatban egy teljes jelentés, és mikor kapunk teljes képet arról, hogy az implementáció milyen eredménnyel járt, hány szemét sikerült visszafordítani, és az Európai Unió és Törökország közötti egyezménnyel mi ennek a kapcsolata. A legutóbbi közleményben jó híreket láttunk, de az a kérdésem, hogy növelik-e a nyomást a harmadik országokra a visszafogadás tekintetében, és a húzódozó országokat hogyan tudják meggyőzni. Természetesen az alapvető emberi jogok elsődlegesek, fontos a, biztos, a biztonságos visszafordítás, de az is fontos, hogy vissza tudjuk fordítani azokat a személyeket, akiknek nem jár nemzetközi védelem. Nagyon fontos, hogy a legsérülékenyebb személyeket ne a sor végére szorítsuk, és őrájuk is maradjanak forrásaink. A bizottság úgy gondolja, hogy elérkezette az idő, hogy keményen lépjünk fel a, harmadik, a nem együttműködő harmadik országokkal, megvonjuk-e tőlük a forrásainkat. Egyetértek azzal, hogy a saját felelősségünket nem lőcsölhetjük rá másokra, de, de nem, nem is oldhatjuk meg egyedül magunk ezt a kérdést. Köszönöm, hogy eljött még egyszer. Mikström asszony. Köszönöm szépen. És köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött ma délután. Mindig nagyon érdekes ez az eszmecsere önnel, különböző témákban, és ezt nagyra értékelem. Biztosíthatom önt arról, hogy együtt fogunk működni, egy csapatszellemben fogunk együtt működni ennek érdekében, hogy a jó vélemény, állásfoglalás szülessen Dublinnal kapcsolatban és más témákban is minden téma szorosan összefügg, ezért fontos a csapatszellem, egymással is együtt kell működnünk a dossziék kapcsán. NGO-kkal találkoztam, még 5 perccel ezülés előtt is velük beszéltem, és nem csak ma, hanem más alkalommal is kifejeztem mélységes aggodalmaimat nekik a tekintetben, hogy mi egy olyan rendszeren dolgozunk, amely leginkább az Ausztrál megközelítésre hasonlít. Egyszerűen visszafordítunk embereket, pedig ebben én nem hiszek. Tudom, hogy mindenkinek a legjobb szándéka van, ezt ön is elmondta. Holisztikus megközelítésre van szükség. De nagyon sok aggodalmat hallottunk különböző tagállamokból, miniszterek szájából, és most azt hallottam, hogy Líbiával is alá akarják írni ezt az egyezményt. Ezt már Svédországban is hallottam, és az osztrák belügyminisztertől is ugyanezt hallottam. Ezek nagyon aggasztó jelek, és kérem mondja el, hogy önnek erről mi a véleménye. A külső határainkat most már a harmadik országokba átteszünk? A második dolog, szeretnék visszatérni arra, amit már mások is megemlítettek, a reciprocitásra, a vízum reciprocitásra, illetve ennek hiányára. Libe nemrégiben elküldött ezzel kapcsolatban egy levelet, bizonyára ön is tudatában van valamennyi jogi kötelezettségének ezzel kapcsolatban, és említette is ez futólag, de nagyon jó lenne, hogyha legalább ma délután már megtudnánk, hogy meg tudja erősíteni azt, hogy ezzel kapcsolatban lesz egy delegált jogi aktus. Thank you, Mrs. Ernst. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A következő kérdésekről szeretnék még többet hallani. Először is a megállapodás Törökországgal. Alaposan megvizsgáltam ezt, és a következő kérdéseim lennének. Minden Görögországnak tett ígéret teljesült. Ez vonatkozik az oda küldendő szakértőkre, azután támogatás, a menekült kérelmek, menedékkérelmek elbírálásával teljesítettük amit ígértünk, vagy sem. Sok menekült részéről halljuk azt a kritikát, hogy Skype-on keresztül kellene feldolgozni a meredék kérelmeket, és ez sokak számára komoly problémát jelent. Még mindig a török délel kapcsolatban sokan azt tapasztalták, hogy sem Görögországban, sem Törökországban nem nyújthattak be kérelmet. Például a transgenderek, akiket találtunk Törökországban, börtönben, Iránból érkeztek oda, és mindenki tudja, ez egy skandalum, hogy Törökország meredékjogot kell, hogy kellene, hogy biztosítson számunkra. A hónapok óta helyett kitoloncolási őrizetben tartják őket. Vagy afgán családok, akiknek nem engedték a család egyesítést. De ezek teljesen világos, egyértelmű dolgok. A meredékkérelmeket tehát egyáltalán nem dolgozzák fel, nem foglalkoznak velük, hogyha nem, különösen, hanem szírekről van szó. Mi a véleménye erről? Azután vízum liberalizálás Törökországgal, ezt úgy tűnik, hogy most félretették. A bizottságnál mit gondolnak erről a vízum liberalizációról, és ugye volt ez a bizonyos 72 kritérium, ezek, ezekkel mi a helyzet. Itt van azután a Dublini rendelet, a fairness mechanizmus. Hány tagállam támogatna egy ilyen korrekciós mechanizmust jelenleg. És végül az utolsó, az embercsempészek elleni küzdelem. Ugye ön is elmondta, hogy ezt eh, még eh, határozottabban fel kell lépni az embercsempészek ellen. A frontex kapcsolatban eh, már jelenleg is zajló intézkedések mellé jönnek minőségileg valami más új intézkedések is. Köszönöm. Keller asszony. Köszönöm, Elsősorban Görögországgal kapcsolatosak a kérdéseim. Hallottunk beszámolókat arról, illetve alapvetően a holland elnökség mondta azt, hogy nem nagyon tetszik nekik a görög menekült felegviteli bizottságnak a döntése, és ki kéne cserélni az ott ülőket. Hát szerintem nem helyes leezett, ők azért ülnek ott, hogy döntéseket hoznak, és függetlenül kellene ezt megtenni. Mi volt a bel- és igazságügyi tanácson a vélemény ezzel kapcsolatban? Azután az EHZO alapvetően visszautasítja a meredékkérők kérelmeit, ez tulajdonképpen 100%-os az elutasítási arány, és nem megfelelőek az indokolások sem. Vizsgálja a bizottság ezt az ügyet, vagy ezeket a ügyeket? A következő kérdés, hogy Görögországot visszahelyezzék el a Dublini rendszerbe, az év végéig kellene ennek megtörténni. Ön hogyan ítéli meg a helyzetet? Valóban az év végére elfogadható, nyitott, befogadó állomások fognak működni Görögországban, hogy nem lesznek zsúfoltak a E, e, táborok. Azt hiszem, hogy ez túl optimista feltételezés lenne. Az EASO készített egy jelentést arról, hogy Törökország nem alkalmas a menedék kérelmek e, elbírálására. Ezt nem tették közzé, ezt a jelentést, mert hát politikai szempontból elég ellentmondásos mit gondol erről. És van itt egy másik kérdés. Itt van a migrációs kompakt. Még mindig küzdök azzal, hogy megértsem, hogy mit értenek harmadik országokkal határmenedzsment együttműködésen a határ menedzsment rendszerint azt jelenti, hogy berendezéseket küldenek, kép, kiképeznek határőröket. Pontosabban el tudnám mondani, hogy az egynek az együttműködésnek mi lenne a border management része? És most akkor Ferrara asszony. Köszönöm szépen, három kérdésre szeretnék koncentrálni. Egyrészt a menekültügyi rendszer reformjára, a Dublini rendszer módosítására. Újton újra halljuk a Libén, Libében és a Planárison, hogy ez egy olyan, ezt a javaslatot, de nem szeretjük ezt a javaslatot, hiszen ez bünteti az első belépés országait, földrajzilag igazságtalan, egy reaktív és nem proaktív mechanizmus, a Dublini rendszer. Éppen múlt héten a Libében az Európai Parlament megbízásában hallottunk erről egy tanulmányt bemutatni, amely ugyanezt a, ugyanerre a következtetésre jutott. Voltak éppen a cél az volna, hogy az első belépés országait segítsük, és ne egy véghez vihetetlen áthelyezési rendszert próbáljunk kialakítani. Ráadásul azok a migránsok, akik nem rendelkeznek nemzetközi védelemre való joggal, ha vissza is toloncoljuk őket a kiindulás országába, vagy abba az országba, már jöttek, ki más útvonalra megpróbáljuk újra. Egy szóval ez a rendszer nem működik, megbüntet néhány tagállamot, és <clears throat> sokkal inkább arra van a szükség, hogy a felelősséget igazságosan osszuk meg. Az Európai Parlament e idevágó és elfogadott jelentésével egy holisztikus megközelítésre tett javaslatot az egész földközi tenger térségében. Második észrevételem Törökországra vonatkozik. Nagyon kritikusan látjuk ezt. Ez eh, politikai nyilatkozat, nem egy nemzetközi jogi szerződés, egy politikai nyilatkozat, amelyet tettek, és semmilyen fajta garanciát nem kapunk a török, orsz, török részről, hogy valóban betartja az ígéreteit, nem nincsen semmilyen kötelező érvényű szabályozás ebben a megállapodásban, miközben mi több milliárd eurót utalunk át. Hogyan lehet tehát biztosítani, hogy Törökországot kötelezni lehessen valamire? Egyelőre csak politikai nyilatkozattal van dolgunk mindig bíráltuk Törökországot azért, mert az emberi jogokat nem védik kellőképpen, a sajtószabadság sérül, nem tekinthető biztonságos országnak. Ugyanakkor a Genfi egyezményt, az 1951-es egyezményt még nem ratifikálták, tehát ilyen módon semmilyen garancia nem áll fenn Törökország tekintetében, hogy valóban a migránsok jogait az alap, európai alapjogi karta szellemében tiszteletben tartanak. További kérdésem. Gondolkoztak-e már az alapok felhasználását eh, vizsgáló lépésről lépésre hajlandó vizsgálaton, hiszen óriási korrupció Európa egy-két térségében, és um, egy-két fejlődő országban, hova a tá- fejlesztési támogatást átutaljuk, egyszerűen elsikasztják ezt a pénzt. Ké- gondolkozott a bizottság már azon, hogy valamilyen lépésről lépésre való ellenőrzést vezessen be. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerencsére minden bizottsági javaslat átment. 1300-an érkeztek tavaly, a, illetve mentett meg 1300 menekültet az olasz parti őrség. Hollandia egy népszavazáson elutasította az Ukrajnával kötendő megállapodást. A migráció kapcsán sokat beszélnek az izlamizálódásról. Most Párizsban látjuk, hogy milyen tömeges bevándorlási hullám indult el. Hollandiának nincs szüksége importált munkaerőre, mert sok ezer ember munkanélküli Hollandiában, és még mindig nem értük el a nagy válság előtti helyzetet. Nem csak munkaerőt eh, akar importálni az Európai Bizottság, hanem eh, majd a család egyesítés révén eh, tovább erősödik az országunk iszlamizálódása. És még egy megjegyzésem lenne. A bizottság integrációs terve. Nos, a, megtapasztaltuk, hogy a városainkban, hogy itt általában szerencselovagokról van szó, akik csak joga, jogokra hivatkoznak, kötelességeket nem akarnak felvállalni, és sok-sok millió adó fizetők pénzéből sok-sok milliót kellene fordítani rájuk, anélkül, hogy ezzel szemben állna bármi is. Az integráció, integráció területein, és akkor asszimilációról nem akarunk beszélni, beszélni, az mi értékeinket elutasítják, ez teljesen egyértelmű. Az iszlám központi szerepével kapcsolatban kétségünk sem lehet ezeknek az embereknek az életében. Most a Ramadan idején a bizottság véleményét kérdezném, hogy mit mondanak arról, elutasítjuk az összes javaslatukat. Köszönöm szépen ezzel a koordinátorokat meghallgattuk, és most megadom a szót a biztos úrnak. Vagy nem, még elnézést, valaki kimaradt. Szeretném elutasítani, visszautasítani azt, hogy szerencse lovagoknak említette az előttem szóló a menekülteket. Egyszerűen szörnyű az, amit az előttem szóló képviselőtársam elmondott. Akkor most adom meg a szót a biztos úrnak. Kérem, ne feledkezzen meg arról, hogy még 14 képviselő szeretne kérdéseket feltenni önnek, vagy megjegyzéseket, észrevételeket tenni. Köszönöm. Először egy megjegyzést tennék. Többen önök közül felvetették a szolidaritás nagyon érzékeny kérdését. Ferrari asszony, és sokan mások is. Mi egyetértünk ezzel. És elmondhatom, hogy mindig is gondolunk arra, hogy meg kell győznünk a tagállamokat arról, hogy gyakorlatban is mutassák azt, hogy szolidárisak. Ugye szép szavakból másokat hallottunk, de itt nem morális értékekről van szó, hanem jogelvekről, a szerződésben foglaltakról. A mi prioritásunk az, hogy minden tagállamot arra biztassunk, hogy tisztességes méltányos részt vállaljanak az áthelyezésből, a relokációból. Az elmúlt hetekben azért már láttunk pozitív jeleket is. Lassan, de biztosan azért itt kialakulóban van valami. Most azonban eljött az ideje annak, hogy nagyobb sebességre kapcsoljunk. Fel kell erősíteni az erőfeszítéseket a közös felelősség, a szolidaritás jegyében és szellemében. Szippel asszony, nemzetközi kötelezettségeinkre kérdezett rá a török díllel kapcsolatban. Nos, Törökországban a szíriaiak ideiglenes státuszra regisztráltathatják magukat. A nem szíriaiak kérhetnek nemzetközi védelmet, másodlagos szubszidiáris védelmet. Hadd ismételjem, hagyd mondjam el, hogy Törökország újra és újra ismételten kihangsúlyozza, hogy elkötelezettek az iránt, hogy a regisztráció után, hat hónapon belül elbírálják a e, kérelmeket. E, nem e, akarnak azonban a gyorsaság miatt rossz minőségű munkát végezni. Nagyon sok lehetősége van a szíriaiaknak és nem szíriaiaknak arra, hogy hozzáférjenek ingyenes orvosi ellátáshoz, egyre több a munkalehetőség, és minden szíriai tehát élvezi az ideiglenes védelmet, ugyanúgy, mint a nem szíriaiak még mindig Törökországnál tartva, az EU-Törökország nyilatkozat, igen, ez valami egy nyilatkozat, vagy, vagy díl, vagy alkú, nem megállapodás, persze valamennyien ismerik a különbséget a nemzetközi jogalapján, hogy mi egy megállapodás és mi egy nyilatkozat, de azért ez egy kötelezettségvállalás mindenképpen. Tehát ennek a végrehajtása prioritás számunkra, a bizottság számára, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogatást adjunk a görög és a török hatóságoknak. Ez a nyilatkozat most már elkezdett eredményeket hozni, ezt el kell ismernünk. Nagyon jelentős mértékben csökkent a Törökországból Görögországba átkelni próbálók száma mintegy 400 migráns pedig visszafordítottunk Törökországba, közöttük 31 szír önkéntesen tért vissza. És több mint 300 szírt már áttelepítettünk Törökországból, tehát ez már hatékony eredmény, persze még nem látványos eredmény, de azért valami elkezdett működni. Sok akadályt le kell még küzdeni, így például növelni kell a görög hatóságoknál a kapacitásokat, hogy a befogadhatóság, az elbírálás gyorsabban menjen. Ami a vízum viszonosság reciprocitás kérdését illeti, Szipál asszony kérdezett rá erre is, a bizottság elmondta, hogy Morales úr levele világos, tudomásul vettük, a parlamentnek szándékában áll -e erről a kérdésről állásfoglalást elfogadni? A következő lépés előtt én most nem tudok még az időpontokról részleteket mondani. Ami az április 12-i közleményt illeti. A bizottság fontosnak tartja, hogy elmagyarázzuk a vízummentesség felfüggesztésének a kérdését a jogalkotók, a parlament számára is. Számos vita negatív következményekkel is járhat majd, de hát le kell folytatni ezeket a vitákat és egyeztetéseket. A LIBE találkozó afrikai országokkal a Migration Compact keretében? Ez a következő kérdés. És itt nagyon sürgetően a gyakorlatban is meg kell valósítani az ebben foglaltakat a földféltenger középső térségében. Ez a helyzet nem maradhat így még évekig. De természetesen tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, és ez a végrehajtás sarokköve. Ezek az emberek eh, elsősorban a Szaharától délre lévő szubszaharai eh, régióból érkeznek. Itt mm, az észak-afrikai országokban is csak nem porózusak, átjáratók a határok. Eh, persze egyetértek azzal, hogy különbséget kell tenni e között az ügy között és a Törökországgal való egyeztetés között. Törökország partnerünk, Törökországban stabil a, piac, a politikai helyzet, igen, ez nyilvánvalóan így van, és mi együttműködünk velük. De nem mondhatjuk ugyanezt Líbiáról. Líbia sajnos ott még mindig failed state-ről, bukott államról beszélünk Líbia esetében és ott is közvetítőket, partnereket kell találnunk. Itt nem lehet egy copy-paste-tel lemásolni a Törökországgal um, kötött, hát nevezük most megállapodásnak. Itt Líbiával kapcsolatban is, és mindig minden ország kapcsán a sajátosságokat maximálisan figyelembe kell venni. Egyiptom kapcsán az szubszaharai részről és az Afrika szarváról érkezők túlnyomó része még mindig Líbiából akar elindulni, vagy indul el. A származási ország ezen migrációs áramlatok esetében olyan helyzet eredményez, hogy a tranzitországokat is rá kell bírni arra, hogy próbálják akadályozni a migránsok át, átutazását. Nagyon világos tárgyalásokat folytatunk, és egyetétek, igen, a fejlesztési támogatások kérdése is nagyon fontos. Az elmúlt évtizedekben mindig nyújtottunk ilyen támogatást, de nagyobb felelősséget várunk el a megállapodásaink kapcsán az irreguláris migráció leállításban erőfeszítéseket kell tenni ezeknek az afrikai országoknak. Sok országban egészen menekült közösségek élnek, és fontos az ő jogaikat megvédeni. Mindig vannak másodlagos mozgások is a fejlesztési együttműködésünk kapcsán is meg akarjuk győzni a partnereinket arról, hogy hogy ne engedjék a nagyon veszélyes utat, a sivatagon kell átkelni, és próbáljanak meg ők is mindent megtenni, mert érdekében, hogy otthon maradjanak az útra kellők. Görögországgal való együttműködés, és a bizottság szorosan együttműködik a görög hatóságokkal, a hotspot Lesbos és Samos szigetén most már teljes mértékben működik. A cél kitűzés az, hogy a török alkút végre akarjuk hajtani. Kedves Cecília, az Ausztrál modell nem a mi modellünk, és ez nem opció számunkra, ezt teljesen egyértelművé kívánom tenni. Itt tartunk most, tehát megpróbáltam mindent feljegyezni, de hát eh, nagyon sok a kérdés és szeretnék még arra is reagálni, amit Ská Keller kérdezett tőlem a Televételi Bizottsággal kapcsolatban. Esetenként kell elbírálni a meredék kérelmeket, és biztosíthatom, hogy senkit nem utasítanak vissza, vagy fordítanak vissza automatikusan. Eddig 70 esetet esetenként külön-külön eh, vizsgált eh, meg ez a bizottság, és a döntés nem jelenti azt, hogy valaki automatikusan eh, menekült státusz kap Görögországban, minden ügyet a saját érdemei, tényei alapján vizsgálunk meg. A görög hatóságok szuverén döntéséről van szó. A e, fellebbiteli bizottságnál ez a hatalmas hátralék évekkel ezelőtt jött e, létre, amikor teljesen más volt a helyzet, és teljesen mások voltak a célok. A régi bizottságot most felváltotta egy új, és az új görög e, Parlament fel fogja gyorsítani az új felepíteli bizottság létrehozását. Minden törvényesen történik, független és semlegesek, a semleges az igazságügyi hatóság. Következő, a Dublini transferek. Nos, öt éve függesz, került a felfüggesztésre a visszautasítás, a Dublini, rendelet, a Dublini rendelet alkalmazása. Láttuk, hogy ezúttal Görögország nagyot lépett előre, de a merdékkérők általános helyzete még mindig nem megfelelő. Görögországban több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy Görögországba ismét vissza lehessen küldeni elutasított meredékkérőket. Ehhez még sok létesítményt kell létrehozni, megfelelő életfeltételeket kell biztosítani a meredékkérők számára. A bizottság rögz előkészíti, hogy előrelépés történt Görögországban szeptemberben, hogyha minden rendben megy, akkor dönthetünk arról, hogy 2016 decemberétől e, újra lehet indítani a transfereket, azaz vissza lehet küldeni elutasított menedékkérőket Görögországba. Itt most befejezem, és hallgassuk meg a többi kérdést. E, e, még, még Körköp mondanék azért valamit, elfelejtettem, pedig itt a, felírtam magamnak. A következő prioritás az, a terrorizmus elleni küzdelemben. Igen, nagyon aktuális az, amit ön mondott. De először is hadd ismételjem meg, hogy nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy meggyőzzük a tagállamokat arról, hogy egymásban jobban bízzanak erősítsék a kölcsönös bizalmat, és őszintén működjenek együtt az információ csere területén. De őszinte leszek önnel, eddig azért nem vagyok elégedett attól, amit látok. Itt van például az információcsere. A közelmúltbeli javaslat a terrorizmusra, a tűzfegyekre vonatkozó javaslat, aztán a bizottság cselekvési terve. Ugye mindenki egyetért abban, hogy van ez a fenyegetettség, és koordináltabb választ kell adni az EU-nak. Az Európol terrorizmus elleni központja teljes ilyen operatív, már működő képes közös fenyegetettség elemzések készülnek. De persze ezt még erősíteni kell, ezt az intézményt. A, ez egy bűnüldöző és hírszerzési hub, egy központ, ahova beérkeznek az adatok, ahol koordinálják a terrorizmus elleni küzdelmet. Kedves képviselőtársaim, nagyon nehéz helyzetben vagyok, és nem hálás a helyzetem. 16-an kérnek szót. Mindenkinek szót adunk, ez azt jelenti, hogy mindenki csak egy percben szólalhat fel. Ha nem, akkor nem tudjuk, nem tudunk mindenkinek szót adni, illetve nem tudjuk meghallgatni a válaszokat. Én az, az biztos vagyok, aki szívesen jön a parlamenthez, de annak érdekében, hogy termékenyebbé tegyük a vitánkat, érdemes volna tematikusan kialakítani a vitát, és így átfogóbb választ tudnék adni, mert voltak éppen itt most előre-hátra megyünk, megismételjük magunkat. De persze az önök kezébe teszem a döntést, hogy hogyan kezeljük a párbeszédünket. Rendben van, a későbbiekben lehet, hogy így járunk el. De most kérem a kollégákat, hogy egy percre korlátozzák a felszólalásukat. Koei úr először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Attól félek, hogy egy percben nem sikerül elmondanom pontosan, amit mondani akarok. Köszönöm szépen, tehát elnök asszony, üdvözlöm biztos úr. Gratulálok a megragadott kezdeményezéshez, hiszen ez egy nagyon nehéz kezdeményezés. Három konkrét kérdésem van. Az első, az áthelyezés világos problémákkal állunk szemben. Portugália második helyen áll, aki a Görögországból és Olaszországból való menekülteket befogadja. 2 millió 500, 2500 embert fogadtunk be. A plenárison arról is beszéltünk, hogy hogyan lehet új lendületet adni ennek a mechanizmusnak, de ugyanakkor a, egy több funkciós centrumot hoztak létre Nigerben, mely próbál fellépni a migrációs áramok ellen. A rendelkezésre álló források 4%-át használtuk fel, mely forrásokkal Afrika országait, a kiinduló országokat akarjuk támogatni, hogyan próbáljuk tehát ezt a javaslatot jobb helyzetbe hozni. Köszönöm. Guillaume asszony. Euh, Köszönöm szépen más téma. Illetve két témát említenék. Egyrészt meghallgattuk öntől azt, hogy Ő szeretne a kék kártyáról beszélni, ami tulajdonképpen a magas képzettség jelképévé vált, egyúttal pedig a különböző tagállamok be nem teljesített kötelezettségéről is beszélt. A kettő között próbálok kapcsolatot teremteni, illetve a két dimenziót világítsa meg kérem. És ami pedig a, az integrációt illeti, vannak ö, különböző állampolgárságok, vannak olyan migránsok is, akik állampolgárságot folyamodnak, de tudjuk azt is, hogy már vannak olyan régi migránsok, akik állampolgárságot kaptak, és nem sikerült a migráció. És az a kérdésem, hogy ön szerint miért ennyire attraktív az Európai Unió? Miért, hogyan, mit lehet ezen változtatni? Biztos az úr, három kérdésem lenne a harmadik országokkal való együttműködéssel. Milyen intézmény, intézkedéseket tervez a bizottság a Líbiával való együttműködéssel, és a tagállamokat hogyan vonja be ebbe a javaslatba, a tagállamok hogyan fogadták a bizottság javaslatait az együttműködés kapcsán, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy valóban megvalósul az együttműködés pozitív és negatív intézkedésekben is gondolkodik a bizottság a harmadik országok támogatása kapcsán, hogyan lehet hatékonyan kezelni a migrációt, és milyen következményei lesznek azok, abban az esetben, azon az esetben, amikor egy harmadik ország elutasítja az együttműködést az Európai Unióval. Milyen szankciókat fognak alkalmazni? Köszönöm, Gabriel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két aspektust említett a biztos úr. Egyrészt az új európai a harmadik országok beli együttműködési megközelítésre. Itt az Afrikán belüli mobilitás eleme hiányzik ebből az együttműködésből, és a vízum politikában nagyon fontos, hogy minden kritériumnak meg kelljen felelni a, a kék kártya, pedig szerepelt a közleményben is, és ez egy nagyon jó lépés a helyes irányba, de itt két probléma továbbra is marad. Az egyik az az, hogy a 28 tagállamban nagyon különbözőek a jogszabályok, illetve a, a tagállamok nem is akarják feltétlenül kiadni ezt a kék kártyát vannak olyan tagállamok, amelyek saját tagállami intézkedéseket terveznek, amelyeknek a megfelelője lenne a kék kártya Európai Uniós szinten. A kérdés az az, hogy ezt az Európai Uniós eszközt hogyan fogjuk felhasználni, és hogyan lehet aktivizálni a tagállamokat, hiszen ez egy kulcsfontosságú eleme a migrációs politikában, úgyhogy nagyon fontos a világos válasz. Kinicsi asszony. Köszönöm. Hát ez egy perc valóban nagyon rövid, de meg szeretném köszönni, hogy bemutatta a bizottság által végzett munkát, és jelzem ugyanakkor, hogy a migrációban az országok közötti szolidaritás sajnos nem érvényesül. Hogyha tehát azon dolgozunk, hogy ezt a szolidaritást megerősítsük, akkor egy hosszú távú stratégiára és hatékony stratégiára van szükség. Éppen ezért biztatni kell a tagállamokat, hogy jobban együttműködjenek. Két kérdésem van az egyik. Jól tudjuk, hogy drámai helyzet a kiinduló országokban, és ez a helyzet hozzájárul a migráció megerősítéséhez, és az embercsempészet meg, meg embercsempészeket is helyzetbe hozza. Hogyan próbál tehát az Európai Unió fellépni egyrészt az embercsempészet és a szervezet bűnözői bandák ellen? Ami pedig a menedékrendszert illeti, az erodak megerősítése és az erodak átalakítása üdvözlendő, de Abszolút egyetértek az előttem szólókkal a tekintetben, főleg Ferrer asszonyjal, hogy a Dublini rendszer nem működik, igazságtalan. És érdemes volna talán egy kevéssé ambíciózus, becsvágyó programot kialakítani, de határozott és célvezető eredményeket elérni így. Köszönöm, Gomes asszony. Biztos úr, abszolút egyetértek a Coelho kollégával, kollega által mondottakkal. Miért nem működik ez Portugáliában? Hiszen portugáliai kijelentett, hogy kép hajlandó befogadni embereket. De nagyon kevesen jöttek. A hotspotok rendszerem készen áll arra, hogy az EU-Törökország megállapodást végrehajtsa, de nem a nemzetközi jogszabályt hajtsa végre, és az egyéni menedékkérelmeket dolgozza föl. Ezért nem érkeznek az emberek, Portugália pedig, pedig befogadnánk őket. van, hogy nincsen partnerünk Líbiában, de azt is elismertem, hogy az Egyiptomból irányuló, beáramló menekültek száma megkettőződött. <clears throat> Tehát itt nem csak az Afrikából jövő menekült áramokról van szó. A bizottság és a tanács próbálja megmutatni, milyen jól működik az EU-Törökország megállapodás, miközben Törökország az új célország. Etiópia Etiópia egy teljesen diktatórikus rendszer, gyilkolják a saját állampolgáraikat, innen menekülnek a menekdélkérők. Volt, nem veszik-e figyelemben, hogy ha itt megakadályozunk, hogy Etiópiából az emberek jönnek, akkor voltak éppen a problémát szervezzük csak ki, és még nehezebb helyzetbe visszük őket. Én feldasszony, köszönöm szépen. Biztos úr nem válaszolt Wikström kollégám kérdésére, hogy a bizottság miért nem javasolt delegált jogi aktust a vízum reciprocitás tekintetében. Aztán az információ cseréről <clears throat> a bizottság interoperabilitásról beszél, ilyen rendben van, de ez csak technikai szempont, de nem ad választ a tagállamok azon ö, ö, készségbeli hiányára, hogy megosszák az információt. Javasolnak-e kötelező információ cserére vonatkozó rendszert? Végezetül a tisztelt ház többször kérte a terrorizmus elleni eszköztár öm, mérlegre tételét, áttekintését, hiszen rengeteg pénzt fektettünk be erre, ugyanakkor a belső bizonytalanság nő, ahelyett, hogy csökkenne. Ez talán azzal függ össze, hogy nem igazán értjük a jelenséget, és az orlandói mészárlást azonnal iszlamista eh, gyilkosságnak eh, címkézték fel, bár inkább úgy tűnik, hogy homofób eh, gyűlölet gyilkosság volt. Tehát, hogyha nem értjük a jelenséget, nem tudunk elérni fellé- fellépni. Köszönöm. Következő felszólaló, köszönöm szépen. Biztos úr, tegnap Törökország miniszterelnöke ismét azt mondta, hogy Törökország nem változtatja meg a terrorizmus elleni törvényét, még a vízumliberalizáció érdekében sem. Kérdezem, hogy a bizottságnak van-e egy B terve, egy alternatív tervem, amennyiben Törökország nem felel meg a kötelezettségeinek? És hogyan lehet az olyan tagállamokat támogatni, akiknek természetes határaik vannak Törökországgal. Mi történik, hogyha sok ezer menekült jelenik meg a határainkon? És hogyan lehet a biztonsági szolgálatok közötti mélyebb együttműködést támogatni a terrorista támogat, támadások kiküszöbölése érdekében. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy az EU is biztonságosabb hely volna, hogyha Bulgária is részt vehetne a SIS rendszerben, illetve a Schengeni rendszerben. Köszönöm, Poszt asszony. Eh, Köszönöm szépen. Sok kérdést már feltettek, de még egyszer fel szeretnék vetni valamit. Három hónappal ezelőtt, márciusban az ön kollégája arról beszélt a parlament előtt, hogy az EU morális felelősséget visel, hogy a Szíriából jövő menedékkérőket befogadja. A bizottság ellenezte, hogy a hajókat visszaküldjék Törökországba. Most három hónap elteltével Görögországból, Törökországból küldünk vissza menedékkérőket. Nem a hajókat fordítjuk vissza, hanem az embereket küldjük vissza, akik a hajón ültek. Hol van a morális felelősségvállalás? Hová tűnt? Úgy tűnik, hogy a tanács és a tagállamok meggondolták és kérdezem, hogy tisztában vannak-e vele, hogy mennyire jobbra csúsztak a tagállamok, és mennyire az idegen gyűlölők beszédét kezdik átvenni, és a félelmet szítják fel. Törökország nem egy politikailag stabil ország, gondoljunk csak a kurdukra, akik maguk az országon belül is menekülnek. Értem én, hogy a tagállamok nehéz helyzetben vannak, és ön is biztos úr, de az őszinteség azt követeli, hogy őszinten vitázunk egymással, és megmondjuk, hogy hogyan akarjuk befogadni a menedékkérőket, vagy nem akarjuk-e befogadni őket. Köszönöm szépen a kérdésem a következő. Hány embert fog került a relocation program, az áthelyezési programba, illetve hányat helyeztek át, és ezek közül hány ment Portugáliában, és mely tagállamok nem voltak arra hajlandóak, hogy a relocation vagy áthelyezési programból befogadjanak bárkit is. Tehát melyek azok a tagállamok, ahova még senkit sem lehetett áttelepíteni. Köszönöm, Grisbeck asszony. Köszönöm szépen. Két kérdésem van biztos úr. A kék kártyával kapcsolatban, illetve ennek a hatájával kapcsolatban mások is említették ezt de mivel egy percem van, ezért nem térnék ki már az elhangzottakra, de az Európai Parti Őrség és Határőrség létrehozása is érdekel engem, ennek én vagyok az árnyék előadója, és a háromoldalú tárgyalások jól folynak, hogy ön is tudja, biztos úr. Számosan támogattuk azt, hogy erőteljesebb jellegű ügynökség jöjjön létre, vagyis a Frontex még európaibb jellegű munkát végezzen, hogy még gyorsabban tudjon reagálni a sürgős helyzetekben. Támogatjuk a bizottság 18-as cikkel kapcsolatos a sürgősségi esetekre vonatkozó javaslatát, és az, hogy a bizottság bizottságon keresztül kerüljön sor ezekre az Európai Unió szintű döntésekre. Azonban sajnos ez a kisebbségi vélemény volt, amit a bizottság is mi is képviselték, mivel a tanács lenne tovább akart menni, a, a határok továbbra is porózusak és sérülékenyek, de a tagállamok inkább saját maguk szeretnék ezt megoldani. Ezzel kapcsolatban a Schengeni határkódexet kívánják megváltoztatni, de önnek mi az elképzelés a Schengeni térség védelmét hogyan képzeli el, és ezen belül a Schengeni térségen belül a szabad mozgás hogyan képzeli. Kedves biztos úr, nagyon gyors leszek, elnézést tolmácsoktól. Ön is tudja, hogy a Dublini rendelet reformálása nem elégséges számunkra, ugyanis ez nagyon messze áll attól, amit eredetileg elképeztünk, az első ország szerinti elosztás, stb. stb van egy mechanizmus, ez egyértelmű, de nem értjük, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog működni, a, ez a matematikai százalék arány teljesen absztrakt, és nem veszi figyelembe a jelenlegi uh, helyzeteket, amely nyomás alatt a tagállamok már most is többen összeomlanak. Itt az alapvető emberi jogokat is figyelembe kell venni, és a proceduális szabályokat. Vagyis senkinek nincs kétsége a tekintetben, hogy Afrikára kell koncentrálnunk, azonban ez a javaslat inkább a határokra koncentrál és a visszafordításokra és fontos itt a humanitárius aspektus is, vagyis ez nem a megfelelő együttműködési mód. Szerintem a fiatal afrikaiaknak nem kreál lehetőségeket, és szerintem ennél többet kell tenni, mert nem felelünk meg a felelősségünknek. Sajnos a tolmácsok helyzete elég nehéz, mondja az elnök asszony, Greenberg asszony. Köszönöm szépen és köszönöm a biztos úrnak is, hogy megérkezett, és elmondta ezeket a tájékoztatókat. Már négy és fél hónapja volt itt utoljára, de azóta az európai menekültek több mint fele egyértelműen kiderült, hogy gazdasági okokból érkezett, legalábbis Timmermans úr szerint. Vagyis ők szerencselovagok? Igen, szerintem azok. Ezek az emberek 20 országon is keresztül mentek, hogy Észak-Európába érkezenek, például Svédországba, és többen csalódottak voltak, azt hangoztatták, hogy több pénzre számítottak. Egyszerűen azt gondolták, hogy korbászból van a kerítés, őket én egyszerűen szerencselovagoknak nevezem. Nos, hogyha erről a migrációs rendszerről beszélünk, akkor a kérdésem az, az, hogy mennyire fogják megbüntetni azokat a tagállamokat, akik elutasítják ezt a rendszert. Köszönöm szépen. Abramopoulos úr. Az a kérdés, azt a kérdést szeretném feltenni, ami a görögországi helyzetre vonatkozik, és az áttelepítésre Görögországból. Arra kötelezte el magát az Európai Unió, hogy 60 ezer menekültet áttelepít, de eddig csak 1503-at sikerült áttelepíteni, pedig az eredeti forgatókönyv alapján havonta 6000 embert kellene áttelepíteni, vagyis ezt lassan el kellene kezdeni, mivel Görögország gyakorlatilag az összeomlás szélén áll, nem tud több embert fölvenni. Ezt az Európai Uniós nemrégiben történt aténi látogatásunk során is láttuk. A kérdésem az az, hogy hogyan gondolják ezt a gyakorlatban? Van-e a görögök részéről felelősségvállalás? Portugáliából azt hallottuk, hogy a, hogy ők például szeretnének áttelepést, de nem ö, jön senki, úgyhogy konkrét válaszokat szeretnék kapni. Biztos úr, megadom a szót. Nos, szeretném kifejezni nagyra becsülésemet a tolmácsok irányában is, mondjuk kedvesen a biztos úr, mivel mindannyian géppuska ropogás tempóban beszélünk ma. Nos, én is por- voltam Portugáliában nemrégiben, Gomez úr. Szeretném elmondani először is, hogy mennyire nagyra becsülöm az ön országát ők mutatják meg, hogy mi az, hogy szolidaritás és felelősségvállalás. Igaz az, hogy vannak jogi és technikai problémák, de teljes mértékben támogatjuk a portugál hatóságokat. Görögországban és Olaszországban is támogatjuk őket annak érdekében, hogy ezeket az akadályokat le tudjuk küzdeni. És itt már csak napok kérdése, hogy néhány függőben maradt kérdést le tudjunk zárni. Szüvi asszony, teljes mértékben egyetértünk. Az, amit elmondott, az integrációba kell befektetni annak érdekében, hogy Európa jól létét erősítsük és befogadó társadalmak szülessenek. Az integráció hiányának költségei egyértelműen magasabbak lesznek, mint az integrációs szakpolitikába való beruházás költségei. Ön is tudja, hogy ez az egyik elsődleges prioritásunk. A tagállamok a hozzáadott értéket képviselő Európai Unió szintű fellépésekről beszélnek. Nos, a tagállamok nagyon komoly individuális kihívásokkal küzdenek. Az Európai Unió szintű fellépés viszont egyetemen többletértéket jelent. Először is segítünk a tagállamoknak abban, hogy egymástól tanuljanak. A második dolog pedig terjeszteni kell a bevált gyakorlatokat. Az Európai Uniós finanszírozás is nagyon erőteljes, erős eszköz, a tagállamok támogatásával, az integráció és a szociális inklúzió erősítésében. Nos, a jövőkép. Többször említettem a múltat már, de ez a legjobb példa úgy döntöttünk, hogy a kék kártya rendszert felülvizsgáljuk, hogy megfeleljen a jelenlegi realitásoknak és a szükségleteknek Európában. Ezt a kék kártyát nagyon sikeresen alkalmaztuk először Németországban, de most már univerzálissá vált, európai közös szakpolitikává vált. Támogatjuk a tagállamokat és a vállalkozásokat Európában annak érdekében, hogy a legmagasabb végzettségű harmadik országbeli polgárokat befogadhassák az egész világból. És ennek a jövőben is látni fogjuk az eredményeit. Ezen kezdeményezések egy hosszú távú stratégia részeit képezi a szabályos bevándorlás területén. Önök is tudják, hogy a legális bevándorlás az egyik nagyon fontos szakpolitikai prioritásunk, ezt már a múltban is elmondtuk. A diákok és a kutatók számára már nagyon sok előrelépés történt, és a LIBE szakbizottság nagyon komolyan ösztökélt minket ezen a területen, illetve az idény munkások területén is sok mindent elértünk ami pedig a Dublini reformot illeti. Én nem értek egyet vele önnel. Szerintem ez egy nagyon ambiciózus javaslat, ez egy nagyon fontos lépés előre, de egyet értek abban is, hogy nem szabad ezt felvizeznünk, ahogyan említettem, Cecilia Wigstonre számítok, de valamennyiükre ebben. Ami pedig a vízum reciprocitást illeti az USA-val és Kanadával, nemrégiben ellátogattam Kanadába, és ott tárgyaltam a kormányjal, a kanadai kormányjal erről. Nagyon világosan fogalmaztam. Tudatában vagyunk a, a jogi kötelezettségeinknek, ezt elmondtam a kanadaiaknak, és eh, semmilyen ö, engedményre nem vagyunk hajlandóak. Természetesen valamennyi paramétert figyelembe veszünk, de világosan fogalmazta, miszerint mindent megteszünk a legmagasabb szinten is annak érdekében, hogy a vízum reciprocitást biztosítani tudjuk. a Bulgáriát illeti és Schengen továbbra is elkötelezettek vagyunk. Mi úgy gondoljuk, hogy Bulgáriának és Romániának is teljes értékű Schengen tagá kell válnia. Önök is tudják, hogy ez a tanács kezében van. A bizottság álláspontja nagyon világos. Mint említettem korábban, a Schengeni eszközök és a, ezen eszközök megfelelő használata egyértelműen hozzájárul a biztonsághoz. Van, ahol túl. Az idő rövidsége miatt kérem engedjen meg, hogy egyszerűen utaljak a bizottság jelentésére, amit két év, két órával azelőtt fogadtunk el, hogy ide érkeztem a relocation, a resettlement témájában, és nagyon világos válaszokat ad ez a jelentés az ön kérdéseire, a felelősség kérdésében mindent megtalál ebben a jelentésben. Ön is említ, önök is említették, hogy a számok tekintetében, az Európába érkezők számának tekintetében Timmermans úrral ért egyet, és Timmermans úrral viszont én értek egyet, tehát akkor ön, én velem egyet ért. Ez egyértelmű. Grisbeck asszony. Nem kell a bizottság álláspontját nekem megvédelmezni, hiszen ön is nagyon jól ismeri ezt, és ön helyesen fogalmazott. Én is sajnálatosnak tartom azt, hogy a szakbizottság tagjainak nagy része nem támogatta a bizottság javaslatát. Értem azt, hogy a háromoldalú egyeztetések még nem értek el a 18-as cikk vizsgálatához, ez, ez érdeklődéssel állok, most pedig egy kicsit görögre fordít, fordítom a szót, hogy gyakoroljam az anyanyelvemet. Hol is ül? Igen, akkor görögül fogok válaszolni. A kulturális kérdések. Márias úr Ez, erről a jelentésről van szó, amit az imént is említettem. Igen, Mária Szúr. Nos, ezt a jelentést nagyon frissen fogadtuk el az áttelepítés kapcsán, és szeretném elmondani, hogy Ebben a jelentésben teljesen világos jelzéseket és üzeneteket küldünk valamennyi tagállam felé. Mindenkinek fel kell vállalni a felelősséget, és már elmondtam azt, hogy elérkezett az ideje annak, hogy néven nevezzünk mindent. Vagyis, hogyha nem lesznek előrelépések a következő napok során, akkor én egyszerűen nevén nevezem majd a gyereket. Világosan fogok fogalmazni name shame és mindenkire egyenként fogok mutogatni. Egyet tudok érteni önökkel, önök is elmondták, hogy a tettek a fontosak, és nem a szavak, a lehetőségek, az akarat a, és a, le, a, a problémák megoldásához az akarat hiányzik, nagyon fontos a szolidaritás valóban. És még egy dolog, másfél éve mi a bizottság és a Libe szakbizottság is, és én is nagyon erőteljesen működtünk együtt, és kezdettől fogva nagyon sokat tanultam önöktől, nagyon őszintén mondom ezt, és önöktől azt is megtanultam, hogy nagyon fontos a világos politikai irányvonal, önök is tudják, hogy fontos előrelépések történtek Európában, de a másfél évvel ezelőtti Európához képest Európa most már a felismerhetetlenségig megváltozott a biztonság területén is, és a migráció területén is. Alapvetően fontos az, hogy milyen irányban alatt képviselünk, de fontos az is, hogy meglegyen a politikai akarat, Közösen kell tehát megoldani ezeket a problémákat, és ez a téma folyamatosan elkísér minket a következő ciklusban és a parlamentben és a bizottságban is. Mindenki folyamatosan ezzel fog foglalkozni, hiszen Európa egy nagyon fontos probléma, és egyértelműen ezen dolgozunk mindannyian, és örülök ennek. És az önök szakbizottsága a legklasszikusabb partnerünk az Európai Bizottságnál. Köszönöm szépen! Köszönöm biztos úr a válaszokat. Látta, hogy nagy az érdeklődés, szívesen cserélnek eszmét a kollégák önnel. Kevés idő állt rendelkezésünkre. Most hagyjuk, hogy időben, ahogyan mennie kell, a biztos úr távozhasson. Now, uh... They will As the colleague, ah, Mr. Boni is present. Boni úr itt van. So the next point on our agenda. Következő napi rendi pontunk az új ö, pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos csomag. Itt van Bóni úr, és biztos vagyok abban, hogy Jiménez Beszeril Barrio asszony is el fog jönni, de nem, nem, nem, ő nem tud itt lenni ma. Boni úr az előadója az új pszichoaktív anyagok témának. Beszámol nekünk ma arról, hogy mi is a jelenlegi állás a oldalú tárgyalásokon. Igen, tudom, hogy sokan most el akarnak menni, de kérem, hogy ezt eh, csöndben tegyék, hogy mi itt közben folytathassuk az ülést. So I will give the floor to Mr. Boni. Megadom a szót Bóni úrnak, és kérem, számoljon be arról, hogy mi a jelenlegi helyzet, eh, és az árnyék előadókkal együtt meghozott döntés után most merre haladunk. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Teresa Jiménez nevében, és persze a saját nevemben szeretnék tájékoztatást adni önöknek arról, hogy az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos munka, az egész csomag hol eh, tart jelenleg. Tereza a felelőse annak a témának, ami a tiltott kábítószer kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási félbeszakítja az elnök asszony Bóni urat. Nagy a zaj, miközben a kollégák távoznak. Kérem, hogy akik el akarnak menni, most tegyék ezt, mert így nem tudjuk folytatni az ülést. Akkor kérem folytassa. Tehát tájékoztatást szeretnék adni a kollégáknak, hogy most beszámolok arról, hol is tart a helyzet az új pszichoaktív anyagok csomag kapcsán. Itt Teresa Jimenez is képviselem, aki előadója egy nagyon hosszú címet viselő témának, tiltott kábítószer kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimum szabályok, kábítószerek fogalom meghatározása tekintetében. Én pedig az új pszichoaktív anyagok előadója vagyok. Nem csak Tereza nevében beszélek, hanem az összes árnyék előadó nevében is. Mi és az árnyék előadók a holland elnökség alatt találkoztunk április 26-án az elnökséggel, és tájékoztatást kaptunk arról, hogy a tanács el fogja fogadni a közös álláspontot, de egy kicsit módosult megközelítéssel szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi még az előző ciklus alatt foglaltuk el az álláspontunkat, és azóta is várjuk, hogy megszülessen a tanácsban is az álláspont. Hát ott elég hosszú volt ez a folyamat, és most örülünk annak, hogy végül sikerült a tanácsnak dűlőre jutni. A tanács és a bizottság ismertették velünk ezt a megközelítést. Szeretném elmondani, egy tekintettel arra, hogy mennyire sürgető, hogy megszülessen a jogszabály ezen a területen, és miután az előző megközelítés kapcsán nem sikerült közös hatékony megoldást találni a trialógus során, az árnyék előadók a vita után úgy döntöttek, hogy ezt az új megközelítést elfogadják, legalábbis együttműködnek a tanácssal és a biztons, bizottsággal, annak érdekében, hogy ezek a az immár javított megoldásokat minél előbb végre lehessen hajtani. A szerződés 83. cikke alapján kiterjesztjük az irányelv határát. Két új kockázat kategória kerül be olyan kockázat, amely EU szintű további intézkedéseket igényel, illetve az EU szintű intézkedések leállítása a kockázat hiányában. Olyan esetekben, hogyha egy új anyagot ártalmasnak, kockázatosnak minősítenek, erre az anyagra az állandó kontrollintézkedés vonatkozik majd egy egész eurati kiterjedő kötelezettség formájában, ami azt jelenti, hogy nemzeti szinten illegálisak kell nyilvánítani az ilyen anyagot. A korai riasztórendszer, kockázatelemzés már jelenleg is benne van az irányelv javaslatban, de ezt áramvonalasítjuk, hogy gyorsabb fellépést tegyen lehetővé az NCDD rendelet, a 2006-as rendelet alapján az MCDD, azaz a kábítószer megfigyelő központra vonatkozó rendelet ugyanis része ennek az egész csomagnak. Így lehetővé válik valamennyiünk számára, hogy tovább folytassuk a munkát, gyorsabb eredmények szülessenek meg. Jelenleg ugyanis a tagállamok között létezik egy közös megállapodás. Most reméljük, hogy egyrészt a korai riasztórendszer sikerül létrehozni, és sikerül megalkotni egy új modellt, amelyek a segítségével be lehet tiltani ezeknek a veszélyes kockázatos anyagoknak a terjesztését, a velük való kereskedelmet egész Európában. Az előző javaslat, az előző megoldás nem volt megvalósítható, de most megváltoztató megváltoztattuk eh, a munkamódszert, és az árnyék előadókkal folytatott egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy most rábólintunk és folytatjuk az egyeztetést. Úgy láttam, hogy egyik árnyék előadó sincs jelen. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Ha nem, akkor Cipalasszonyt, a bizottság képviselőjét kérem, hogy szóljon hozzánk. Csak röviden, elnök asszony, mert én úgy tudom, hogy az elnökség képviselő itt van, talán ők is kívánnak szólni. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és az árnyék előadóknak ehhez a döntéshez. Örömmel várjuk a további együttműködést, el fogjuk gyorsítani a munkát a tanácsban az új megközelítés alapján, néhány feltétel kapcsolódik ez, amin, amin még tárgyalunk, keményen dolgozunk az elnökséggel és ezzel a parlamenti szakbizottsággal akarunk együttműködni, hogy minél gyorsabb előrehaladást érjünk el ezzel a dosszéval kapcsolatban. Akkor megadom a szót a holland elnökség képviselőjének. Köszönöm, köszönöm Boni úrnak is, amit elmondott. Valóban a tanácsban a Korepper úgy döntött, hogy a Boni úr által ismertetett megközelítést elfogadja, és most nagyon örülünk, hogy a parlament hajlandó ennek az alapján dolgozni. A holland elnökség um, rögtön elkezdett dolgozni, akkor a döntése után de hát még nem értük el, az, nem jutottunk el az általános megközelítés elfogadásához, de remélhetőleg ez a közeljövőben meg fog történni a mostani döntés alapján. Boni úr, szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani az együttműködésért Különösen a holland elnökséget eh, illeti köszönet. Több elnökséggel is együttműködtünk az elmúlt két-három évben, de a holland elnökség eh, volt a leghatékonyabb. Létrehozták a megállapodást a tagállamokkal. Akkor valamennyiünknek, valamennyiüknek köszönöm, és remélem, hogy ez a megállapodás sikeres lesz. Most rátérünk a következő napi rendi pontra. Tizenkettedik napi rendi pont. A bizottság ismerteti a közleményét, amelynek címe a harmadik országok állampolgárainak integrációjára vonatkozó cselekvési terv. A, az ilyen integrációra vonatkozó politikát eh, kívánjuk eh, erősíteni. Kulcsfontosságú területek eh, a, az elindulás, illetve az érkezés előtti időszak um, ennek kapcsán különösen lényeges a, a a nemzetközi védelmet eh, igénylők világos szükségeknek a felismerése, alapvető szolgáltatások, a hozzáférés, foglalkoztatás, eh, oktatás, eh, a LIBE eh, szakbizottság komoly szerepet kaphat a tervek szerint létrehozandó Európa integrációs eh, hálózatban, ahogyan hasonló lehet ez a szerep, mint az Európai Migrációs Fórum esetében. Most megadom a szót Szavari eh, úrnak, a Digi Home egységvezetőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, hogy bemutathatom az integrációs akciótervet. Néhány szót először arról, hogy ez egy átfogó, konkrét és becsvágyó terv. Becsvágyó, mert minnyáján tudjuk, hogy milyen kihívások előtt állnak a tagállamok és az egész EU az integráció területén. a harmadik államok állampolgárai tekintetében. Ezért a bizottság szintjén úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje annak, hogy az integráció kérdésével foglalkozzunk, hiszen az integráció hiányának költsége sokkal magasabb volna, mint hogyha elég időt és forrást fordítunk az integrációs politika megvalósítására. Az integráció, integráció az inkluzív és kohézív eh, társadalom előfeltételem, a tagállamoké az elsődleges hatáskör ezen a területen, de sok más szereplő van az EU is, a civil szervezetek, a szakszervezetek és az helyhatóságok. Becsvágyó az a terv, de átfogó is, hiszen most először sikerült horizontális kérdésként megjeleníteni az integrációt a foglalkoztatás, és a foglalkoztatási főigazgatóságon dolgozó kollégáink is érintettek, de az integráción túl az oktatás kérdése, az egészségügyi politika, az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés és a regionális politika kérdése is felmerülnek e kérdéskörben. Átfogó, becsvágyó és konkrét, hiszen ez a terv nem csupán egy közlemény, nem csak egy konceptuális közlemény, hanem majdnem 50 konkrét lépést is tartalmaz, eszközöket tartalmaz annak érdekében, hogy tájé, támogassuk az integrációs szakpolitikákat a tagállamokban. Sok finanszírozási lehetőséggel jár együtt ez a program, a civil szervezetek és a tagállamok pályázhatnak pénzekre. Ugyanakkor az NCP hálózatot is meg akarjuk erősíteni. Egy európai integrációs hálózattá akarjuk átalakítani, és természetesen az Európai Parlamentet is bevonjuk ebbe a hálózatba, már most is együttműködik. Lássuk a terv tartalmát. Öt prioritási területet tűztünk ki. Az első, azok az az intézkedések, amelyeket még az elindulás előtt a kiindulási országban lehet eh, kezdeményezni, felkészítendő migránsokat az EU-ba való megérkezésükre. És ezek az intézkedések a migráns megérkezése előtt a be fogadó társadalmat is megszólítják. Itt természetesen az a rendezett áttelepítési programban résztvevőkre vonatkozik ez. Szorosan együttműködtünk a belügyi és az oktatási főigazgatóságban dolgozó kollégákkal, hiszen ez egy fontos elem az integráció területén. Látni fogják, hogy a terv sok eszközt tartalmaz, például online nyelv te, nyelvi tesztet, hogy felmérjük a nyelvképes, nyelvi képességüket, a nyelvtudásukat. Van társ tanulási lehetőség, peer learning lehetőség, és más oktatási lehetőségek, így válik átfogóvá ez a megközelítés. A harmadik prioritási terület a munkaerőpiaci integráció és a szakképzés, ez is nagyon fontos elemem, sok kapcsolatban állunk a skill agendával, a szakké, szakképesítési menetrenddel, felgyorsított szakképzést kínálunk a menedékkérőknek azért, hogy minél gyorsabban integrálni lehessen őket a státusok elismerése után a munkaerőpiacra, a szakképzettségek elismerését is felgyorsítjuk, és a legjobb gyakorlatokat, melyet az egyes tagállamok alkalmaznak ami integráció területén átvételre kerülnek. Fontos, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosítsuk, ez általában helyi vagy regionális szinten történik, itt a bizottságnak nem sok hatásköre van, de próbáljuk mobilizálni a rendelkezésünkre álló eszközöket, főleg az Európai Beruházási Bank eszközeit, amely már sok hitelt, több hitelt kínált a tagállami recepciós kapacitás, befogadási kapacitás megnövelésére, valamint a egészségügyi szakértők továbbképzésére, annak érdekében, hogy a harmadik államokba jövő állampolgárok igényeinek jobban megfeleljünk. Végezetül pedig a szociális integráció akciótervét is fontosnak tartjuk. Annak értem, hogy a megfelelő párbeszédet indítsunk a közös európai elvek, e, értékekről. Fontos a sport és egyéb tevékenységekbe való integrációja a menedékkérőknek, ez is elősegíti az integrációt, és persze a befogadó társadalomban fel kell lépni az in, a elutasítás ellen a finanszírozás egy fontos kérdés. Ugye az EU szinten nem tudunk integrációs jogszabályokat elfogadni, de támogathatjuk ezeket az intézkedéseket pénzzel, és ehhez megfelelő források állnak a rendelkezésünkre, hogy támogassuk tehát a tagállamokat. Ezen felül pedig a jobb együttműködésre is lehetőség van. A jobb együttműködés előtt segítése érdekében az EU szintjén jobban felléphetünk. Azt hiszem, ezek a fő kérdések, amelyeket ki szerettem volna hangsúlyozni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük. Szabari úr, tessék leülőztem asszony. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Ez az akcióterv nagyon fontos, hiszen az integráció egy nagyon fontos dolog, de fontosak a konkrét lépések is. Van egy kérdésem. Milyen struktúrában van-e áttekintésünk arról, hogy milyen oktatási szakképzettséggel rendelkeznek a menedékkérők? hiszen hogyha ezzel az információval rendelkezünk, akkor az oktatásban résztvevők igényeit is fel tudjuk térképezni. Hány tanárra, szakoktatóra van szükség? Tehát van-e információnk ezzel kapcsolatban? Köszönöm, Zippel asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az integráció témája valóban nagyon fontos téma, de ugyanakkor ez egy olyan téma is, ahol egy-két tagállamban alapvető problémákkal állunk szemben, hogyha például a fogyatékkal élő emberek integrációjára, vagy a romák integrációjára, vagy sok más népcsoport csoport integrációjára gondolunk, látjuk, hogy egyes tagállamokban már a saját állampolgárok integrációjával is baj van. Itt persze mindig a tagállamok hatáskörével beszélünk, de talán érdemes volna itt az erősebb európaivá tételről gondolkozni. A bevándorlók, a menedékkérők pedig nyelvet meg kell, hogy találják, az, tanulják az alapvető értékeket, meg kell, hogy értsék, a mindennapok életvitelét meg kell, hogy tanulják. Arra a kérdésre pedig, hogy milyen ö, oktatási és képzési programokra van szükség, nehéz válaszolni. Vannak tagállamok, akik a regisztráció során éppen ezeket a kérdéseket is próbálják feltérképezni, azért, hogy ezekre az információra lehessen építeni. És hogy a resettlement vagy az áttelepítés során is figyelembe lehessen venni ezeket az információkat. Az információnál azonban nem csak a menedékkérőkre terjeszteném ki ezt a rendszert, hanem a legális munkamigráció résztvevőjére is, akik, amely remélhetőleg nem csak az egyetemi öm, munkakörökre vonatkozik majd, hanem különböző más területeken is munkaerő hiány van az Európai Unióban. Itt tehát tisztázni kell, hogy milyen feltételek kapcsolódnak a EU-ba jövetelhez, és milyen területen van szükség a munkavállalókra. Azt is meg szeretném tudni, hogy hogyan működünk együtt a legális migráció területének kiinduló országokkal, a származási országokkal és mit tehetünk például a nyelvoktatás területén, és hol jelentkezhetne európai feladat. Hol jönne létre európai hatáskör, és kérdezem, hogy egy eszmét cseréltek-e már a tagállamokkal arról, hogy milyen léptékben és milyen területen hajlandó konkrét lépéseket tenni az integráció előre mozdítása érdekében. Köszönöm, Spinelli asszony! Köszönöm. Egy kérdésem van a bizottsághoz mégpedig, hogy milyen kapcsolat van az integráció, a jóléti intézkedések, a munkaerőpiac és a munkaerőpiaci jogszabályok között. Azért kérdezem ezt, mert a félelmek, amelyek a tagállami állampolgárok között vannak, a migrációval szembeni félelem, tehát egy olyan félelem, amely onnan ered, hogy esetleg elveszítik a szociális jogosítmányukat sérül a jóléti állam, és hogy esetleg egy az alsó, a minimum fele való versengés indul meg azáltal, hogy nő a menedékkérők száma. És ez nagy terheket ró a jóléti rendszerekre. Nem értek egyet ezzel a félelemmel, de látni kell, hogy ez a félelem uralkodott el. Kérdésem tehát, a bizottságnak világos, hogy a munkaerőpiac nem tagállami hatáskör. Az úgynevezett munkaerőpiaci reformok és a prekárius státus irányába való átállás átállást az európai intézmények kérik vagy követelik a tagállamoktól az európai szemeszterben vagy pedig a közp- Európai Központi Bank által kiküldött legnehezebb helyzetben lévő országoknak szóló levélben követelik ezt. Tehát voltak éppen a munkaerőpiaci reformot az európai intézmények követelik a tagállamoktól. Ezért kérdezem tehát a bizottságtól, hogy hogy áll ez a helyzet, és remélem, hogy nem azt válaszolja majd, hogy a tagállamok hatáskörében van mindez, mert éppen hogy már nem. Köszönöm, Berzsi asszony. Oui, merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy ilyen későn érkeztem, és lemaradtam a bevezetőjéről. Másokhoz hasonlóan nekem is nagyon fontos ez a téma. Itt nagyon sok előítélet van, ez egyértelmű, vagyis a megbízható statisztikák elengedhetetlenek ennek a témának a megítélésében, különösen konkrétan, legalábbis Franciaországban, a németországi események nagyon is sok vitát váltottak ki az összes tanulmány és összes jelentés arról szól, és azt világítja meg, hogy azok a migránsok, amelyek az Európai Unióba érkeznek, nagyon gyakran magas végzettségűek, és a kompetenciákhoz képest sokkal alacsonyabb színvonalú munkát kénytelenek elvállalni és van egy olyan tanulmány is, amely viszont a szíriai menekültek esetében teljesen más mond, vagyis nagyon fontos lenne, hogy világosan lássunk a kérdésben. Demográfiai és gazdasági okokból is, nem szeretném szaponítani a szót, de szeretném elmondani, hogy nagyon sok tanulmány arról szól, hogy az Európai Unió legtöbb országában egyetemen szükség van a bevándorlókra. Ezt nagyon világosan ki kell mondanunk, és annak érdekében, hogy a migrációt és az integrációt elősegítsük, és ennek megteremtsük a feltételeit, ehhez egy dolog elengedhetetlen, mégpedig a szakmai végzettség elismerése. Enélkül a bevándorlók a végzettségükhöz képest sokkal alacsonyabb színvonalú szakmában fognak dolgozni, és ez nem a jólétüket szolgálja, ahogy Barbara Spinelli kolléganom is ezt már kifejtette, és megállapítható, hogy a legtöbb túlképzett személy inkább a szolgáltatási szektorban kénytelen dolgozni, elég drámai körülmények között, vagyis hogyha előre akarunk lépni, és az előítéleteken túl akarunk lépni, és az integrációt szeretnénk elősegíteni, nem csak a menekültek, hanem a bevándorlók körében is, akkor egyértelműen egy jövőképre, egy világos tervre van szükségünk, és egyértelműen először is látnunk kell, hogy mi a reális kép, hogy a fantazmagóriák világából el tudjunk távolodni. Köszönöm szépen, Berzsia asszony! Akkor most Szavari asszonynak adom meg a szót úrnak. Köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a kérdéseket. Az első kérdés ami a populáció struktúráját illeti, akik most Európa, az Európai Unióba érkeznek, és akik 2011-2015-ben érkeztek, nagyon sok statisztikát végeztünk Németországban és Svédországban elsősorban, mivel ez a két ország volt a leg, leginkább érintett, és helyesen hangzott el Lion asszonytól, hogy valóban a, ezeknek az embereknek a szakmai végzettsége teljesen máshol van, mint a korábbi időszakokban megérkezett emberek képzettsége. Ezzel kapcsolatban van még tanulmányunk is, átadjuk a titkárságnak, a Libe titkárságának a, ezt a tanulmányt, és ezt, ebben megtalálják az információkat. Ami az integrációt illeti, az egyéb csoportok integrációját, ahogyan mások is említették ezt, a fogyatékkal élők és a romák integrációja témája. Nos, van egy bekezdésünk erről is, amelyben világosan leírjuk, hogy a harmadik ország beli állampolgárok integrációját nem szabad a sérülékeny és a kisebbségi csoportok tagjainak a számlájára hátrányára elvégezni. Ez nem azért van, mert a harmadik országbeli polgárok nem fontosak, de nem lehet az Európai Uniós polgárok számára ezt elvégezni, ez egyértelműen szerepel a fellépési tervben. Ami pedig a azt illeti, hogy a munkaerőpiacnak mi a viszonya a migrációhoz, és a, egyértelmű, hogy a szakmai végzettség gyakran fontos. Ezzel kapcsolatban volt egy április 6-ai bizottsági közlemény, és ott voltak a legális migráció kapcsán nagyon fontos kijelentések a tekintetben, hogy a következő hónapokban és években a bizottság mit kíván tenni. Az Európai Unió valóban demográfiai problémákkal küzd, öregedik a társadalom Európában, és már most is vannak hiány szakmák, amelyek és ez a jelenség erősödni fog a következő években, ezért fel kell készülnünk arra, hogy megvalósítsunk, létrehozzunk egy nagyon hatékony, szabályos, törvényeknek megfelelő migrációs rendszert, a hiányok orvoslása érdekében, mert még a belső mobilitás figyelembevételével és a az a kölcsönös elismerési rendszer segítségével sem tudjuk a 10-20 év múlva keletkező hézagokat orvosolni. Ezen dolgozunk, különösen azt értékeljük, hogy hogyan lehetne felülvizsgálni a szabály, szabályos migráció irányelvet, a fitness check, tudom, hogy ez egy furcsa név, de éppen ezt vizsgáljuk, vagyis a legális bevándorló, bevándorlási joganyagunkat vizsgáljuk éppen felül, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Ezen kívül elindult, el fogunk indítani egy tanulmányt, ez is szerepel az április 6-ai közleményben, amelynek az a célja, hogy Európai Uniós szinten létrehozzunk egy olyan rendszert, amelyet Kanadában úgy hívunk, hogy az érdeklődés kifejezés, az érdekeltség kifejezésre juttatása, expression of interest, vagyis megpróbáljuk összepasszítani az érkező vagy érkezni vágyó külföldiek végzettségét a hiány szakmákkal az adott országban. Illetve most indítottunk el egy párbeszédet a harmadik országokkal is, egy csúcs találkozót követően a, a harmadik országokban, de erről még nem tudok sok mindent elmondani, mert csak most indult el ez a folyamat. És ez is elhangzott, az, hogy egyre alacsonyabban van a, a léc, egyre drámai körülmények között dolgoznak ezek az emberek. A Skills Agenda ezt célozza meg. Nagyon fontos ebben az agendában az Európai Uniós polgárok végzettségének az erősítése, ez a célunk, erősítsük a képességeket és a készségeket. Itt különösen a szakmai minősítések, kvalifikáció kérdése fontos a harmadik országokbeli polgárok szempontjából ez lényeges, amikor az Európai Unióban kívánnak dolgozni. Nagyon fontos, hogy ezt elismerjük Európai Unió szinten is. Köszönöm szépen ezeket a válaszokat. Most, kedves kollégák, tovább lépünk. A következő napi pontunk az eredeti következő napirendi pontunkat elhalasztottuk a Kora, Kora úrral kapcsolatos napirendi pontot, úgyhogy elérkeztünk az utolsó napirendi pontunkhoz. És ez egy prezentáció, egy tanulmány bemutatása a szakpolitikai osztály bíztuk meg a Liber részéről ennek a tanulmánynak az összeállításával a szabályos migráció lehetőségeit feltérképezendő a Metzalati jelentés követően. Ivan Martin professzor urat köszöntöm a Migrációs Szakpolitikai Központtól, a Robert Schumann Központtól, és Firenzéből, és meg is adnám a szót először Martin úrnak. Kérem, mutassa be ezt a tanulmányt, és aztán megnyitom az eszmecserét. Körülbelül 16 percet adok önnek. Muchísimas gracias. Eh. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm az Európai Parlamentnek és a Libe Szakbizottságnak ezt a meghívást, és köszönöm az érdeklődést is a központunk munkája iránt. Ezt a felkérést megtisztelőnek érezzük a tanulmány elkészítésére. Most éppen nem működik a diavetítő. Ahogy önök is látják, ezt a tanulmányt 2015-ben lezártuk. Ez a tanulmány azonban még továbbra is aktuális és nagyon is hasznos. Az alapján is mondom ezt, amit Avramopoulos biztos úr elmondott, illetve amit a múltban elmondott a, a csomaggal kapcsolatban, a migrációs csomaggal kapcsolatban, a bizottság különböző javaslatait ismerjük tavalyról is, és azt gondoltam, hogy mi ugyanazon a vonalon járunk, nagyon különböző opciókra van szükség a migráció tekintetében, és megvizsgáltuk ezeket az opciókat az Európai Unióban. Hat fejezetet tartalmaz ez a tanulmány, ezeket a fejezeteket gyorsan megmutat, megpróbálom bemutatni és kulcsszavakat felvillantani, és ezután az eszmecsere során még részletekre is kitérhetünk. A kérdés az az, hogy miért fontos egy ilyen munkajellegű migráció az Európai Unióba. Ugye egységes a munkaerőpiacunk, de nagyon különbözőek ezek a munkaerőpiacok a gyakorlatban, a 28 tagállam 28 szabályozással él, és itt különböző eszközök léteznek, Fontos tehát, hogy elősegítsük a belső piac erősítését, és azt is kimutattuk, hogy egyetemi szinten és ugyanezek az eredmények születtek a tanulmányokban, nincs elég munkaerő, óriási a hiány. Ez a tíz oldalas tanulmány összefoglalva arról szól, hogy a jövőben szükség van munkaerőre, mind szakképzett, mind nem szakképzett munkaerőre szükségünk lesz. A különböző fázisokat kritikusan kell szemlélnünk, illetve a jogi keret eszközeit is meg kell vizsgálnunk a munka jellegű migráció kapcsán, meg kell vizsgálni a már meglévő jogi keretet, ez egy nagyon-nagyon feleprózódott piac, mint említettem, és hiányoznak a kereszt kapcsolatok, vagyis az Európai Unión belül a szabad mozgás megvan ugyan, azonban a harmadik országok polgárainak, akik szabályosan szeretnének megérkezni az Európai Unióba, nem feltétlenül egyértelmű, hogy megadjuk ezt a szabad mozgási lehetőséget, és ennek komoly kihatásai vannak az integrációjukra, az a munkaerőpiacon is. Nagyon korlátozottak a lehetőségek, azt is mondhatnám, hogy majd, hogy nem a nullával egyenlőek, vagyis mm, ez egy marginalizált piac a migránsok esetében. Az ötös pont pedig arról szól, hogy arra szeretnénk választ kapni, hogy a 15-ös European Agenda on Migration megfelel-e a kihívásoknak, és azóta mi történt? Egyértelműen az a válasz, hogy nem felel meg a kihívásoknak. És a hatos pont már egy technikai jellegű pont. 12 lehetséges mechanizmust írunk le, a munkaintegrációs szakpolitika tekintetében. Jelenleg az első legfontosabb aktuális kérdés, amiről beszélni szeretnék, az a blue card, a kék kártya irányelv. A bal oldalon, a bal oszlopban a négy fontos javaslatot látják az irányelv reformja kapcsán, és jobb oldalon azokat a reformokat látják, amelyek a bizottsági javaslatban szerepelnek a június 7-i bizottsági javaslatban. Mi egységes kék kártyát javasoltunk, amely az egész Európai Uniós munkaerőpiachoz való hozzáférés biztosítaná, vagyis egységes piachoz egységes kártyát. a szakképzett harmadik országbeli polgárok számára. És Gazdasági szempontból ezzel szemben nem lehet kifogás, tehát fontos az, hogy az európai és a tagállami rendszereket összehangoljuk. Egy európaizációs folyamatról van szó, és fontos lépés történt ebben az eszközben. Ezt csak üdvözölni tudjuk a kékkártya költségei viszont nagyon magasak voltak, és nem volt az egész túlságosan vonzó sem a tagállamok, sem a munkaadók számára, illetve az esetleges, a potenciális érdeklődők számára sem. A bér küszöböket módosítottuk, és ezen kívül azt is gondoltuk, hogy a kék kártya lehetősége nem állt arányban a költségeivel, ezért is használták ki nagyon kevesen ez például a család egyesítés tekintetében, vagy a többi országba való egyszerűbb eljutás tekintetében sem volt ez elég hatékony, ezt is megvizsgáltuk, vagyis összességében jónak tartjuk, helyes irányba tartanak tartjuk ezt a reformot, a szakértői csoportok, a legális migrációs szakértői csoportok az Európai Bizottságban pontosan követték ezt a folyamat, és egyetértenek velünk, vagyis ezt nagyon átfogóan sikerült megvizsgálnunk. A javaslat tartalmaz sok olyan elemet, amelyeket a szakértők is fontosnak tartottak. Három kulcsfontosságú terület megmarad csak munkaszerződés vagy egyesség alapján lehet megkapni ezt a lehetőséget, ez nagyon fontos. Csak olyan koncernek tudnak élni ezzel a lehetőséggel, amelyek az Európai Unión kívül is keresnek szakembereket, és rendelkeznek a szükséges eszközökkel, amivel KKV-k rendszerint nem rendelkeznek. Magasan képzett munkavállalók nyilvánvaló, természetes, ez a lényege az egész Blue Card irányelvnek, és emellett nem kapnak hozzáférést az egész Európai Unióban. Tehát összesen 28 ilyen kékkártya lesz, illetve igazából csak 25, mert három ország nem tartozik majd az orsz- ehhez a rendszerhez. Igazából ez még csak egy javaslat, majd meglátjuk, hogy a tagállamok hogyan fognak erre reagálni. A tanács befogadja ezt a javaslatot. 2001-ben már megéltük egyszer, hogy ugye mit tud történni. Fennáll annak a veszélye, hogy a bizottság beterjeszt egy integrált, nagyon jó javaslatot, és aztán minden jó szándék ellenére sem megy ez keresztül a tanácson. A kék kártya részleteire még a vita során majd kitérhetünk, ha kívánják. Én most három kérdést tartok különösen fontosnak. Az egyik az európai migrációs agenda, vagy legalábbis amennyit ismerünk eddig erről. Ez nyilvánvaló, hogy a hangsúlyt a munkavállalói célú migrációra kellene, hogy helyezze, de ez eddig még nem történt meg. EU-n kívüli országok nem kvalifikált munkavállalóit nem is veszi figyelembe ez a javaslat. Az elvégzett elemzésünk alapján tekintettel arra, hogy milyen nagy szükség van munkaerőre a e, munkaerőpiacon, a jövőben legalábbis a tanulmányok eredménye alapján különböző területeken lesz munkaerőhiány, szakképzett munkaerőből hiány. 12 ilyen szűk keresztmetszetet határoztunk meg az Európai Unióban. Általában ezek alacsonyabb képzettséget igénylő területek. Az elemzés az európai munkaerőpiaci jövőjével is foglalkozott, és ennek alapján, az eredmények alapján gondolhatnánk arra is, hogy a munkavégzés célú migrációs politika fontos szerepet kap majd, hiszen lesznek szükségletek, igények. Ezt egy órával ezelőtt Avramopoulos biztos is elmondta. De hát nem értékelik jelenleg megfelelően a bizottság javaslatait. A biztos ugye hosszú távú megközelítésről beszélt, és mi is mindig erről beszélünk, de még mindig nem tudjuk, hogy eh, mik lesznek az új elemek. Ugye állandóan emlegetik a refitet, a migrációs politika hát felülvizsgáltat átdolgozását, és így tovább, de még mindig nincs egyértelmű politikai irányvonal. Mit akarunk, milyen célt kívánunk elérni ezzel a új migrációs politikával. Persze nagyon sok a politikai érzékenység a migrációs kérdésekkel kapcsolatban, és jogi kérdések is fölmerülnek, kizárólagos tagállami kompetenciáról beszélünk-e, például a családegyesítések kapcsán. Ez az új munkavégzési célú migrációs modellt, modellt Juncker úr személyesen mutatta be. A nem képzett munkaerővel kapcsolatos uh, politikával összefüggésben felmerülhet az a veszély, hogy ez teljesen egybeesik majd a menekültek integrációjával. Ezzel kapcsolatban is készült egy tanulmány, de ezt ne keverjük össze a migrációs politikával. És pontosan amiatt, hogy van egy ilyen veszély, ez erre különösen nagy figyelmet kell fordítanunk. Mi lesz a az eredeti ajánlás sorsa. Ugye mi eredetileg egy integrált munkavégzés célú migrációs politika kidolgozására tettünk javaslatot, ami igazodik a munkaerőpiac igényeihez. A bizottság legfrissebb javaslatai ellenére is azonban még mindig elég paradox a helyzet, ezt a tanulmány konklúziában is leszögeztük. A munkavégzés célú migráció egyrészt az európai munkerőpiaci tendenciákból is adódik, másrészt e, hiányoznak még az ezt elősegítő, elősegíteni hivatott e, instrumentumok. A belügyi és nem a foglalkoztatási főigazgatóság foglalkozik ezzel a kérdéssel, holott ez egyértelműen a munkaerő piac szempontjából kulcsfontosságú kérdés. És ez sokkal inkább kapcsolódik ehhez, mint a Digi Home által felügyelt um, belügyi területhez. Ezeket a feszültségeket eddig nem sikerült uh, feloldani. Az Európai Unióban a belső határok ugye megszűntek, a munkaerőpiac politikát is közelítik a tagállamok, ez a kérdés, vagy maradunk a szigorúan elkülönített tagállami politikák mellett. A kék kártya kezdeményezés kapcsán fontos, hogy a szükséges munkaerőt be tudjuk vonzani az Európai Unióba. A helyzet az USA-ban és Kanadában teljesen más, mint nálunk. Nálunk számos strukturális tényezőt kellene figyelembe venni, amelyek összefüggnek az azzal, hogy persze mennyi a kvalifikált és a kevésbé kvalifikált munkavállaló, ezután a nyelvi készségek, nagyon sok mindent kell figyelembe venni. A szabad mozgás lehetősége az Európai Unióban és olyan kérdésem, hogy foglalkozni kellene, de miután kifutok az időből, engedjék meg, hogy most az utolsó szlájdról még röviden beszéljek. Ez egyfajta összegzés. A munkavégzésszerű migrációs politika kapcsán 12 területet vizsgáltunk, így például az egyik ilyen terület a munkaerőpiaci optimalizálása, ilyen már jelenleg is meglévő lehetőségek eh, tükrében, azután hozzáférési feltételek és lehetőségek a legális migráció eh, kapcsán, azután egy, eh, egy pool, egy állomány létrehozása, stb. Csak gyorsan még néhány megjegyzés. Eh, nincs elég időm ahhoz, hogy mindent eh, ponthoz részletes észrevételeket eh, fűzzek, de mindenképpen egy integrált információs rendszerre van szükség a munkaerőpiac információkat le kell juttatni az érdeklődőkhez. De itt a tagállamoknál sokszor elakadnak az információk. Ami a bizottság cselekvési tervét illeti, ez szó van a statisztikákról, a tudás szintről. Számomra ez egy nagy elszalasztott lehetőség, ez a bizonyos cselekvési terve központunkban készült mostanában, hogy lezárult egy, még egy tanulmány, a menekültek és menedékkérők munkaerőpiaci integrációja. Itt kilenc tagállamban vizsgálódtunk, és megpróbáltuk az információkat összegyűjteni azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne megtenni, és mit történik, milyen támogatást kapnak a tagállamok az egyik következtetés, amit lemondtunk, egyébként szabadon hozzáférhető ez a tanulmány, csak egy következtetést emelnék ki. Nagyon keveset, szinte semmit nem teszünk az egyik képviselő is említette, hogy a nemzetközi védelemben részesülők számára és nagyon kevés képzési lehetőség van, és keveset tudunk egyáltalán, nagyon kevés az információ az ő képzettségi szintjükről, kvalifikációkról. Tehát itt egy általános információs igény merül fel, sokkal többet kellene tudnunk arról, hogy összességében milyen elemekből is tevődik össze a jelenlegi helyzet. Nagyon fontos lenne tehát, hogy több legyen az információ. A bizottság végül is gyakran a fő pénzforrás, és ezért meg kell vizsgálni azt is, hogy e, látni kell azt is, hogy ezeknek az intézkedéseknek bizony költsége is van, és ezeket ezt is meg kell vizsgálni. Európai migrációs hálózat, integ, vagy integrációs hálózat megsz születhetne, és ezt azután tovább lehetne fejleszteni. Még egy dolgot említsek. Itt két alternatíváról szoktunk beszélni. A jelöltek előzetes screeningje, átvilágítása. Miért nem az az érzésünk, hogy ez a rendszer, ami máshogy elég jól működött például Kanadában, hogy ezt miért ne alkalmazhatnánk itt is. Ugye arról van szó, hogy a, az állam, hogy melyik államból érkezik valaki, ez problémákat is felvethet, és olyan rendszert kell kialakítani, ami kínálat vezérelt. Tehát az Európai Unióban munkahelyet keres valaki mondjuk egy távú tartózkodásra jogosító vízom alapján olyan területen, ahol erre van igény a munkaerőpiacon, igen, ha ez a helyzet, ott nyilván vannak esélyek. Ennyit szerettem volna mondani. Várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, Zip asszony. Köszönöm szépen, több kérdésem is volna. Először is köszönöm, hogy kihangsúlyoztam, hogy a legális migráció tekintetében nem csak magasan képzett munkavállalókra van szükségünk, egyetemi végzettséggel rendelkezőkre, hanem közép és hosszú távon bizony-bizony más képzettséggel rendelkező, alacsonyabb képzettségű emberekre is szükségünk van. Egyetértek ezzel. Ugyanakkor a tisztességtelen verseny elkerülése érdekében a saját állampolgárainkkal való versenyre gondolok, biztosítani kell, hogy mindenki, aki újonnan belép a munkaerőpiacra, ugyanazokkal a jogosítványokkal és ugyanazokkal a kötelezettségekkel rendelkezzen, rendelkezzék. Másodszorban össze kell hasonlítanunk a helyzetet az USA-ban lévő helyzettel, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem teljesen tisztességes ez az összehasonlítás, hiszen az USA-ban mi legalább megpróbáljuk a szociális biztonság, a társadalom biztosítás rendszerét kiterjeszteni mindenkire. Hát ez az rendszer az USA-ban nem működik. Ilyen módon, tehát az USA-ban az USA-nak könnyebb a dolga. Harmadsorban bármilyen legális migrációnak a legális migrációt minden képzettségi szint számára biztosítani kell. Az egyes tagállamokban a munkaerőpiac nagyon különbözik, a tekintetben, hogy van-e szükség további munkavállalókra, és a más keretfeltételek is különbözőek. Éppen ezért a tagállamoknak egyet kell érteniük egy ilyen rendszer kialakításában. De persze a tagállamok először is a saját állampolgáraik számára kell, hogy biztosítsák a képzés, továbbképzés, átképzési rendszereket. Tehát több információval kell rendelkeznünk a már az országunkban rendelkező menedékkérőkkel, vagy menedékjoggal rendelkezőkkel, milyen szakképzettséggel, egyetemi képzettséggel rendelkeznek, hogyan lehet őket integrálni munkaerőpiacra, és utána kell megvizsgálnunk, hogy milyen képzettségre van szükség, és ez pedig régiónként, tagállamonként nagyon különbözik. Kérdésem tehát, hogy egyetért azzal, hogy előbb egy köztes lépést kell tennünk, utána tehetjük meg a végleges gép lépést. Hogyha van egy kontraktor és szerződéses munkavállaló, akkor ez nem csak a nagy cégekben dolgozhat, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol már keresik a további munkavállalót, ők például harmadik államokban küldik el a toborzóikat, és azt mondják, hogy munkavállalókra van szükség. Német toborzók is mennek a harmadik államokban. És próbálják, most kapaszkodjanak meg, toborozni a munkavállalókat. Fontos tehát, hogy az idevágó információkat a harmadik államok állampolgárai megkapják, tájékozódhassanak, tájékoztassuk őket. És azt hiszem, hogy erről az önök tanulmánya nem szólt. Arról tehát, hogy közös európai normák alapján lehet ezt végrehajtani, vagy pedig ez is a tagállami hatáskörbe tartozik-e. Köszönöm Zippel azt, hogy mielőtt folytatnánk a vitát, üdvözlöm az Európai Migrációs Hálózat tagjait, akik itt vannak körünkben, látogatók a teremben. Üdvözöljük Önöket! És most megadom Spinelli eszemnek a szót. Köszönöm. Megismétlek egy kérdést, amelyet már a bizottsághoz is intéztem, de sajnos nem kaptam rá semmilyen választ. Lehet, hogy ön tud válaszolni nekem. Itt a migráció, az integráció, a jóléti rendszer és a munkaügyi törvények közötti kapcsolatról van szó. Azért teszem önnek fel ezt a kérdést, mert ön beszélt a munka arról, hogy a nagy cégek előnyében vannak a kis és középvállalatokkal szemben, akkor, amikor a munkavállalókat akarják megtalálni. És kérdezem, hogy az ön által adott adatokat figyelembe véve, hogyan lehet a lefele, az alacsonyabb szint irányba való versenyt megakadályozni? Hogyan lehet elkerülni az állampolgárok körében terjedő veszélyt, akik éppen ettől a versengéstől félnek, attól tehát, hogy a munkajog a eredményeiket elveszítik, elveszítik a vívmányaikat, azért, mert a menedékkérők alacsonyabb bére vagy alacsonyabb juttatási szint mellett vállalják a munkát. Hogyan lehet ezt a félelmet eloszlatni? A tagállami munka ö, ügyi törvényekről voltak éppen az európai szemeszter dönt. És az európai szemeszter döntései oda vezetnek, hogy egyre jobban terjed a bizonytalan munkavállalási helyzet, a prekariátus. Ezért úgy gondolom tehát, hogy fontos európai szintéren feltenni ezt a kérdést. Remélem, hogy válaszolni tud a kérdésemre. Végezetül még csak annyit mondanék, hogy Zippel kollégával nagyon egyetértek abban, hogy nagyon nehéz összehasonlítani az európai és az amerikai helyzetet, hiszen Európában van sokkal magasabb szociális védelmi normák működnek. Próbálják ezt az egyes tagállamok lebontani, leépíteni, de ez még mindig magasabb szint, mint az USA-ban. Köszönöm Spinelli asszony, Laurisztin asszony. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a bemutatóm, nagyon élveztem az önök központjában képze végzett munkáról szóló beszámolókat korábban is. Nos, Észtországban az orosz ajkú munkavállalók integrációjának ügyén munkálkodom már hosszú ideje. Ezért több kérdésem van. Az első kérdésem Első észrevételem, hogy országainkban már hosszú távú tapasztalataink vannak a különböző harmadik államokból jövő állampolgárok munkaerőpiacra való integrációjáról. Hasznosítható-e ez a tapasztalat az önök központjában? Használják-e? Azután. A menekült válság kontextusában néha úgy érezzük, hogy teljesen új helyzet jött létre, mintha az korábban más országokból jövő munkavállalók integrációjában felgyülemlett szaktudást nem akarnánk használni, mintha ez egy teljesen más világból származna. Kérdezem, hogyan lehet segíteni abban, hogy megértsük, hogy egy munkaerőpiacról van szó? A különböző áramlatok, vannak régi van, EU-n kívüli, EU-n belüli munkavállalói áramlások. Ezeket külön kell kezelni, és kérdezem, megvizsgálva a munka, új munkaügyi törvényeket, és kérdezem, hogy hogyan kellene az európai munkaerőpiacot megváltoztatni a verseny tekintetében, a munka ára tekintetében. Hiszen azt mondhatjuk, hogy nagyon fragmentált a gondolkodás. És sokan protekcionisták akarnak lenni a munkaerőpiacon, és bizony néha az a benyomásom, hogy nem is akarunk egy közös európai munkaerőpiacot fenntartani. Kérdezem, tehát hogyan látja ezt a kérdést az európai munkaerőpiacon, hol leszünk majd mondjuk 9 év múlva? Köszönöm, Vergyi asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, és nagyon köszönöm önnek is ezt a tanulmányt. Köszönöm azt is, hogy őszinte volt. Azt hiszem, hogy nagyon egyenesen fogalmazott, nagyon világosan, és ezt elnyerte a tetszésemet. Nagyban egyetértek az ön elemzésével, különösen abban értek önnel egyet, hogy a jelenlegi Európai Uniós politikát kritizálta, konkrétan azt kritizálta, hogy az Európai Uniós tagállamokban túlságosan nagy van a szabályozási játéktér, és nem felel meg a, a különböző rendszerek nem felelnek meg a szükségleteknek. A, ennek a kék kártya illusztris példája. A szabad mozgást nem biztosítja ez a kártya az Európai Unión belül, és fontos az is valóban, hogy legyenek statisztikák, statisztikák mégpedig minőségi statisztikák az adott helyzetről, a szükségletekről, és korábban is elmondtam, fontos az, hogy a fantazmagóriáknak elébe menjünk, és az előítéleteknek. Számomra az, hogy koherensen járjunk el, az abban is áll, hogy a legális migránsokat a megfelelő piaci szegmensekhez irányíthassuk. Nem tudom, hogy ön egyet érte ezzel, illetve mit gondol arról, hogy a munka célú migrációt és a menekülteket folyamatosan összekeverik, illetve különösen fontos a számomra az önjavaslatai közül, az, hogy célzottan kell szabályozni a szabálytalan bevándorlókat, ez valóban fontos és lényeges, hiszen nagyon komoly az ellentmondás az európai szabályozás és az európai valós szükségletek között, és én különösen Franciaország szempontjából azt gondolom, ugye nagyon fontos nálunk a családegyesítés, a munkaerőpiac gyakorlatilag nem fogadja be a migránsokat, de a családegyesítés centrális jelentőségű. Ön mit gondol az alacsony képzettségű szakmák lehetőségeiről? Itt elsősorban a nehéz fizikai munkákra gondolok, például a, a mezőgazdasági munkákra, de az a vendéglátásra, és azt hiszem, hogy itt kell egy Európai Uniós szintű vízió, ezzel ön egyetért-e, illetve a diplomák elismerése, a végzettségek elismerése kérdését is említette. Ez is egy rendkívül fontos téma számomra is, mivel a, ö, a nagyon komoly végzettségekkel rendelkező migránsok gyakran alul, gyakran semmilyen képzettséget nem igénylő munkahelyeken kényszeri, kényszerülnek dolgozni. Nem tudom, hogy önnek milyen megoldási javaslatai vannak erre. Köszönöm. Köszönöm, Vergyi asszony. Most visszaadom szakértőnknek, előadónknak a szót, tessék. Angol nyelven fogok válaszolni, mert ez itt valószínűleg a lingva franca, amelyet mindenki ért ma. First thing on the difference between the... Uh... Nos, ami a menekültek integrációja és a munkahelyi migrációs szakpolitika kül, különbségeit illeti. Nos, a, a munkaerőpiaci szakpolitika érdekeken alapszik, az emberi jogi aspektusok nem játszanak ebben a szakpolitikai ágban szerepet. Természetesen a destinációs tagállam szempontjából fontos ez a szakpolitika. A menekültügyek kérdése teljes mértéken, mértékben más alapokon állít, emberi jogi alapok és integrációs kérdések fontos szerepet játszanak, ezért nem kellene összemosni a kettőt, mivel itt nagyon komoly torzulásokra kerül, akkor ebben az esetben, esetben sor. Több esetben is, és itt egy konkrét példát említenék. Mindenki úgy gondolja, és mindenki úgy tűnik, hogy megvan elégedve ezzel a javaslattal a bizottságot ideértve, mi szerint a kék kártyát nyissuk meg a nemzetközi védelmet kérők számára is, akik magas végzettséggel rendelkeznek. Ez egy nagyon szép és jó ötlet, de nem gondolták végig, hogy ez mit jelent majd a gyakorlatban. És ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy olyan országok, mint Lengyelország, Észtország, vagy Görögország, vagy Spanyolország, ahol nincs nagyon dinamikus munkaerőpiaca magasan képzetteknek, ők egyszerűen ö, részesítik ezeket az embereket. Vagyis a kék kártyát elsősorban az els, a felsőfokú képzettségűek kapják meg, és a gazdasági bevándorlók látják majd ennek akkor hasznát, vagyis ez csak első pillantásra tűnik nagyon racionálisnak ez a megközelítés. A második dolog, az USA-val való összehasonlítás, Európa és az USA közötti összehasonlítás, azt hiszem, hogy önök engem félreértettek. Teljes mértékben összehasonlítónak tartom ezt a kettőt. A legális migrációs politika jövője az Európai Unióban az előzetes screening mechanizmus megalapításán alapszik. Kanadában azoknak az embereknek a százaléka, a, akik túlképzettek a migránsok, bevándorlók között, magasabb, mint Európában, de Kanadában és az Egyesült Államokban, a jóléti állapokban az egész rendszer nem olyan fejlett, a jóléti támogató rendszer nem olyan fejlett, mint Európában, és ott e, munká, e, munkára kényszerülnek, ott nincs más választásuk ezeknek az embereknek, mint hogy dolgozzanak nálunk, Európában megélnének a jóléti rendszerből is ezek az emberek. Vagyis pontosan erre gondoltam, nagyon óvatosan kell összehasonlítanunk a különböző szociális és jogi rendszereket, amikor arról beszélünk, hogy ugyanazt az eszközt alkalmazunk minden országban, Európában nagyon sok magasan képzett munkanélküli van, már most is Spanyolországban, az én országomban nagyon magas a munkanélküliségi ráta, majd, hogy nem 50%-ot is eléri a fiatalok körében a munkanélküliség, és ezek közül 30% diplomás. És vagyis nem lehet egyszerűen copy paste az egyes rendszereket. Ennek az a kockázata, hogy az európai munkaerőpiacra behozunk tunéziai diplomásokat, akik már Tunéziában is munkanélküliek voltak, és Spanyolországban is valószínűleg munkanélküliek lesznek. Úgyhogy ne hozzuk be őket ide. A második dolog. Fontos, hogy óvatosak legyünk a abban is, hogy és biztosítunk az Európai Uniós piachoz a harmadik országbeli polgároknak. Egyetértek azzal, hogy először is nincs ilyen opció, hiszen itt ez egy tagállami kompetencia, a, a tekintetben, hogy mennyit engednek be harmadik országokból, mennyi munkaerőt, vagyis itt egy fokozatos megközelítésre van szükség. Más jogi út nincsen, csak a fokozatosság, a gradualitás, de egyúttal el kell mondanom azt is, hogy ahogyan az európai uniós tagállamok elfogadták azt, hogy valamennyi más európai uniós állampolgár hozzáférjen a többi tagállamból a saját piacukhoz, anélkül, hogy tudnák, hogy mik a saját igényeik, és ez hogy fog, hogyan fog megfelelni. Ugyanez vonatkozik a harmadik országbeli szabad mozgásra is az Európai Unióban. Vagyis az egésznek van egy gazdasági logikája egyértelműen. Ugyanúgy fog ez működni. A végzettségek elismerése is ehhez kapcsolódik. Vagyis alapvetően itt az Európai Unión belül ez az elismerés az Európai Uniós polgárok jogaira alapszik. Ez az Európai Uniós polgárság alapelvén alapszik, nem gazdasági ráción, és itt bizonyos ellentmondásokhoz vezet ez a tekintetben, hogy a harmadik országbeli polgárokkal hogy járunk el, hiszen az egyik tagállam máshogy ismeri el az ő bizonyítványokat, mint egy másik tagállam. És én például spanyolként, hogyha van egy phd a London School of Economics-tól, akkor ezt automatikusan elismerik az összes többi EU-s tagállamban. Nem automatikusan, de jogom van arra, hogy ezt elismerjék, és el is ismerik végső soron. Egy harmadik országbeli polgár, akinek ugyanaz a London School of Economics diplomája van, neki nincs joga elismeréshez, ennek semmilyen gazdasági értelme, logikája nincsen. Ez egy további akadályt képes csak a nagyon tehetséges, magasan képzett harmadik országbeli polgároknak, hogy Európában munkát vállalhassanak. Tehát vagy nagyon-nagyon magasan képzettek, és csak Európában találnának munkát, vagy egyszerűen nem, nem jönnek ide. Tudom, hogy a a tapasztalataimból a, a munkaerőpiacon tudom azt, hogy nagyon nehéz az összepárosítása a végzettségeknek a munkahelyekkel, hiszen a, itt például a KKV-kat egyértelműen penalizálja a jelenlegi viszonyrendszer. De nemzetközi matching szempontból semmit nem, nem láttam a bizottsági javaslatban, semmilyen elképzelést. A szakbizottságokban erről beszéltünk az Európai Unió a, a, arról, hogy hogy a job matchinget ki kellene terjeszteni harmadik országokra is szelektíven talán, bizonyos országokat megcélozva. De amikor ez a téma feljön, a tagállamok mindig azt mondják, hogy nem, ezt mi nem akarjuk, és megint csak el kell mondanom, hogy ez arról szól, hogy nem fejlesztjük a munkaerőpiaci migrációs szakpolitikát a szükségletek fényében. Olyan ö, gondolatmenetek vannak emögött, ö, olyan politikai megfontolások, amelyeknek semmi közük a szükségletekhez. Az a négy évenkénti választásra koncentrál mindenki, ami szintén logikus, de ennek nincs köze a megoldáshoz. Ami a migráció, az integráció és a jólét összefüggéseit illeti, Nos, itt két órát is beszélhetünk erről, akár ez egy nagyon bonyolult téma, de világosan szeretnék fogalmazni, és ezért összekapcsolom ezt az utolsó elhangzott kérdéssel. Azt hiszem, hogy az egyetlen módja, hogy megállítsuk, vagy legalábbis lelassítsuk az Európai Unió munkaerő piacának a felaprózódását, az, az in, abban áll, hogy integráljuk az, az összes tagállami piacot. Azért nincs ilyen közös piac, mert nincs egységes bér, nincs egységes bér az Európai Unióban, és nincsenek egységes munkajogi sztenderdek sem. Ezt még hosszú ideig fog tartani, mire esetleg kialakul de az euróval már döntöttünk erről. Az euróról hamarabb döntöttünk, mielőtt a munka feltételek harmonizálásáról döntöttünk volna különböző tagállamokban. Most egy gazdasági forradalomra lenne már szükség, hogy ez megteremthessük, vagyis ha erre gondolunk, akkor Európa soha nem lesz egységes munkapiac. De ami a munka körülményeket, az egységes munkakörülmények sztenderdjeit és a szabad mozgást illeti a harmadik országok polgárainak is, legálisan az Európai Uniós tagállamokban, ez már egyértelműen tendencia, és egyértelmű szükséglet is, nem csak a legális migráció számára, hanem abból a szempontból is, hogy a jóléti államot meg tudjuk védeni. És elnézés, hogy ennél tovább nem megyek, de nincs rá időnk. Ami a harmadik országbeli állampolgárok integrációját illeti, nos, minden szakirodalmat megvizsgáltunk, és megnéztük a kilenc ország gyakorlatát, Észtország nem tartozott ide, Franciaország, Svédország, Németország, Olaszország, Dánia, Ausztria, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság és az a következtetésünk, hogy az integráció, a menekültek és a menedékkérők integráció nagyon nehéz probléma, nagyon bonyolult probléma, és itt nem csak egy mechanikus dologról van szó, hogy az, hogy elismerjük a végzettségüket, hanem ösztönzőkről is szó van egyértelműen. Ennek a tanulmánynak az eredménye szerint egyetlen egy ország sem találta meg a, a bölcsek kövét erre, hogy leegyszerűsítse, megkönnyítse ami az, az integrációt. Hogyha megnézzük például a svéd szakpolitikát, többször is változott már ez a politika rövid időn belül. Visszatértek először egy, egy ö, korábbi modellre, kö, kötelező integrációs program, aztán önkéntes alapú, stb. stb. önkormányzati szintű, stb. De semmi nem működött igazán. Ez egy lassú folyamat, a migránsoknál lassabban integrálódnak a menekültek, ez egyértelmű, erre bizonyítékok vannak, és ez valószínűleg így is marad. Ezért azt gondolom, hogy fontos a, a menekülteknek ez az integrációs szakpolitika, de ennél ambiciózusabb munkaerő migrációs szakpolitikára van szükségünk, amely valóban megfelel a piac szükségleteinek. Minden esetre szeretném megválaszolni most már a kérdés konkrétan. Nagyon sok törekvés látunk Dániában, Svédországban is évek óta. Németországban az utóbbi évek során nagyjából ugyanezt láttuk, nagyon sok munka van ebben, de nem de nem látok tanulságokat, nem látom, hogy levonnak a tanulságokat. Részben azért, mert nincs elég információjuk, szisztematikus elemzésük a szakpolitikák és gyakorlati támogató intézkedések elemzése kapcsán, illetve az európai és nemzeti szereplők nem is gyűjtenek megfelelő mennyiségű minőségi adatot, és nem vonják le a megfelelő konklúziókat, vagyis nagyon sok kezdeményezés van mindenhol, de ezek elég spontán kezdeményezések, és nincs mögöttük vízió. Ami a regularizációt illeti, a gazdasági ráció elmögött az opció mögött a migrációs politikában, a munkaerő migrációs politikában abban szól, hogy az hogy a szabálytalan munkavállalóknak azért van munkája, mert van erre szükség, erre van kereslet, és hogyha bármilyen tagállamban ez felmerül, akkor két dolgot lehet tenni. Az egyike az az, hogy kiküldik a munkaerő hogy azt lehetően biztosítani, hogy a minimális körülményeket biztosítják a munkavégzéshez, a második pedig az, hogy szabályossá kell tenni ezeket a munkavégzéseket, hiszen különben a prekaritás fogjuk erősíteni, ez egyértelmű, és a versenyt is torzítjuk a saját tagállami munkaerő és a bevándorló munkaerő között. Ez az egyetlen megoldás. A Spanyolországban is ez egy nagyon fontos probléma. 2005-ben Spanyolország, és ezúttal most a változatosság kedvéért pozitívumot fogok mondani Spanyolországról. Spanyolország 2005-ben nagyon sok bírálatot kapott azért, mert 800 ezer szabálytalan munkavállalót szabályosított, legalizált, de most már ez egy sikertörténet, mert azóta integrálódtak ezek az emberek. Persze most nagyon magas a munkanélküliség, de hát eh, most ez a helyzet, az viszont egy sikertörténet volt. Azonban ez után, a legalizáció után a válság dacára sem láttam nagyobb szociális feszültségeket Spanyolországban, mint máshol. Vagyis nem volt ez olyan rossz döntés, nem volt ez olyan rossz szakpolitika, és itt abba is hagynám, ha megengedik. Kivéve, hogyha valamilyen fontos kérdést elfelejtettem volna. Köszönöm szépen, Martin úr. Köszönöm a válaszokat. Köszönöm ezeket a tájékoztatásokat, és köszönöm az elvégzett munkát is. Nos, azt hiszem, hogy lezártuk a napi rendet, ezért lezárnám ezt a mai ülést. Holnap reggel kilenckor folytatjuk. Köszönöm szépen minden kollégának az együttműködést. Interpretation. It was a hard work today.